So, good afternoon, everybody. I hope that everyone had a nice lunch break. I did. And I'm... Remélem, hogy mindenkinek jól telt az ebédszünete, nekem igen, úgyhogy üdvözlöm a meghívottakat, és üdvözlöm azokat is, akik az interneten nézik az ülésünket. Üdvözlöm Önöket a nyilvános meghallgatásunkon, amely a sérülékeny, illetve időszakos szerződésekkel alkalmazott dolgozók védelméről szól. Nagyon sok kérdésünk van, gondolom, úgyhogy hagyj kezdjem egy kis gyakorlati információval. A 23 hivatalos nyelven kaphatnak tolmácsolás, de észtül, finnül, litvánul, portugálul, szlovénul, csehül és horvátul nem kaphatnak tolmácsolást. Egyébként minden nyelvre kaphatnak. Ahogy már említettem, az interneten közvetítjük ezt a ülést, illetve videóra is felvesszük. Nos, most, hogy elmondtam ezeket a gyakorlati információkat, akkor hagyd térjek rá a meghallgatásra. Üdvözlöm a meghívottakat. Az a célunk, hogy az alkalmazási típusok útvesztőjében eligazodjunk, és megértsük, hogy milyen különböző kategóriákkal állunk szemben. Amióta 2014-ben ez a jogalkotási periódus elkezdődött, ez a szabadság egyre több olyan petíciót, beadványt kap, amely azt jelzi, hogy időszakos szerződéssel vagy ö, sérülékeny alkalmazási formában alkalmazzák őket. Én szeretném elmondani, hogy ez mind a magán, mind a közszektorokra igaz, és nagyon sokan kritizálták azt, hogy igazságtalan a bérezés ugyanazért a munkáért, vagy éppen nem kapnak megfelelő egészség és társadalom biztosítást. Mások azért aggódtak, mert az, ez a fajta az időszakos szerződési típus most már bevett szokássá vált, és az állandó szerződések, a hagyományos szerződéses formák egyre gyakrabban átalakulnak rövid időszakos szerződésekké. Meghallgatjuk a szerzőket, az időszakos szerződéseket, illetően itt van egyébként nálam a kiadvány, és ezt a C politikai osztály kérte ennek a tanulmánynak az elkészítését, amely lefedi azt, hogy milyenféle foglalkoztatási formákkal állunk szemben, és hogyan viszonyulnak ezek az EU alapjogaihoz, az atipikus foglalkoztatási formákat és a láncolatokat és áttekintik. Két panelünk lesz. Az első az EU-s foglalkoztatási formákat tekinti, hát különböző akadémiai háttérrel és agytröztöktől érkeztek, különböző országokból és különböző nézőpontokkal a meghívottjaink. Nagyon örülünk annak, hogy az egyik saját kollégánkat is összköszönthetjük, Ottis urat, aki egyébként ebben a parlamentben ciprusi képviselő, állandó képviselő, üdvözöljük. A második panelben pedig a jogi, gazdaságszociális következményeivel foglalkozunk az ilyen fajta szerződéseknek. A szakszervezetek, a munkáltatók, munkaadók is lehetőséget kapnak arra, hogy kifejtsék a véleményüket üdvözölni fogjuk az Európai Bizottságnak az alkalmazottjait, akik itt képviselek a rugalmas munkaidőt. Én biztos vagyok benne, hogy ez a meghallgatás nagyon jó lehetőséget nyújt arra, hogy áttekintsük ezeket a problémás területeket, és válaszoljunk az állampolgárok aggodalmaira az ilyenfajta alkalmazással kapcsolatban. Mindenkinek nagyon jó vitát kívánok. Először, hogy adjam meg a szót Aristea Kukiedákinak, aki Manchesterből, az Egyesült Királyságból érkezett, és Johannes Kacarumpasnak, Érdekes módon ön is az Egyesült Királyságból, a Sussexi Egyetemről érkezett, mindketten a C politikai osztály által megbízásából kiadott tanulmányt ismertették, úgyhogy meg is adom önöknek a szót körülbelül három óra előtt öt percig. Tessék! Thank you. Um, they are all. would like to thank... Uh, Mindenkinek köszönöm a szakbizottságnak is, hogy ismertethetem ezt a jelentést. Az EU-s foglalkoztatási alapjogokat és a nem hagyományos szerződési formákat. Köszönöm szépen az együttműködésüket. Az határozott időszerződések, a sérülékeny munkavállalók helyzete és a szociális jogok egyre gyakrabban felmerülnek 2008-2009 óta válság óta. Az EU-s párbeszéd egyre inkább beazonosította sérülékeny szerződési formákat, mint kockázati tényezőt. És az Európai Unió Bíróságának ítéleteiben is visszaköszön. Ez a legújabb példa az európai szociális jogok pillére, és az ezzel kapcsolatos konferencia, amelyet múlt héten Svédországban folytattunk. Tehát figyelembe véve ezeket a politikai fejleményeket, a mi célunk az az volt, hogy olyan megközelítést alkalmazzunk, amely elősegíti, hogy megértsük azt, hogy hogyan néz ki a helyzet a munkahelyeken, és mi az implikációja az ilyenfajta foglalkoztatásnak. Ami nagyon fontos, hogy mi úgy gondoljuk, hogy mindenkinek el kell fogadni, hogy a munkavilága változik és ahogy látják, a kölcsönösség elve egyre inkább sérül. Korábban megvolt, hogy kik a veszélyeztetettebb csoportok, most pedig az egyéni munkavállalók váltak a legveszélyeztetettebb kategóriává. A petíciókat figyelembe véve, amiket megvizsgáltunk, ennek a kölcsönösség elveszési folyamatnak az a kockázata, hogy egyre változóbb munkaidőben kívánnak alkalmazni felvetteket, erre nagyon jó példa az Egyesült Királyság. Abból is látszik, hogy a kockázat hogy át telepítődött az egyéni munkavállalókra, hogy egyre inkább a láncolati alkalmazásban levőknek a hangját egyre kevésbé lehet hallani. Ez a demutualizáció nagyon fontos eleme az elemzésünknek. Azért, ahogy ezt már mondtam, a előadásom elején, a veszélyeztetett munkavégzés nagyon sok különböző faktortól, tényezőtől függ. Tehát amikor politikát alkotunk ezzel kapcsolatban, ezt nagyon fontos hangsúlyozni. Ebben a kontextusban, és ezt megteszük a jelentésben, az EU-s elsődleges jogszabályok jog alapú megközelítést kellene, hogy nyújtsanak a veszélyeztetett munkavállalóknak, tehát hogy hogyan védheti őket a veszélyeztetett munkakörők következményeitől. Ennek érdekében és a petíciókból is láttuk, egy analitikus keretet alkottunk, az ILO, a Nemzetközi Munkaegyi Szervezet is alkalmazza ezt. Ez a védelmi hiányosságokat méri fel először, ezek eltérnek gazdaságról gazdaságra. Tehát láthatják ezen a ilyen, hogy a hiányosságok különböző csoportba ö, sorolhatók. Az első a foglalkoztatási védelmi hiányok, tehát például bizonyos munkavállalót nem is tekintenek munkavállalónak, nem férhetnek hozzá a munkakörükhöz kapcsolódó védelmi jogukhoz. A második ilyen hiánycsoport a képviseleti jog hiánya. Ez al- alapvetően arra vonatkozik, hogy hatékony intézményi jogorvoslatot, például szakszervezeti képviselet, tanácsi képviseletet nem kaphatnak ezek a munkavállalók. Nem létezik számukra a munkahelyi demokrácia. A harmadik hiányossági csoport a végrehajtás hiányosságai. <clears throat> Ezek külön problémákat okozhatnak, például egy alkalmazott nincs tudatában annak, hogy milyen jogai vannak. Például a nulla órás szerződésekkel rendelkezők esetében ez gyakran előfordul, vagy nem merik nem mernek élni a jogaikkal, mert félnek, hogy áldozatokká, célpontokká válnak. Úgyhogy az ILO és más kutatók részben már kifejlesztették ezeket a kategóriákat, és azt vizsgáltuk meg, hogy ez a három hiány kategória hogyan vetíthető rá az EU szerkezetére. Az EU elsődleges, másodlagos jogszabályokra, a munkavállalási irányelvre, illetve hogy az EU-s jogkeretek milyen jogolvaslatra adnak lehetőséget. Most vizsgáljuk meg, hogy a bizonytalan munkáknak milyen individuális dimenziója van. Ez ahhoz kötődik, hogy atipikus munkaformákat alkalmaznak, például a nullaórás szerződések, például Angliában, vagy a rugalmas megoldások Belgiumban, vagy a határozott szerződése például Olaszországban. Ami fontos, az az, hogy ezekben az esetekben specifikus kapcsolatokat lehet azonosítani a bizonytalan jelleg között, és vannak bizonyos legális determinása is ezen bizonytalanságnak. Itt van például az, hogy nehezebben lehet hozzáférni a, a munka ö, jogokhoz. Ez gondot jelentett például a órás szerződések esetében. tehát nehezebb így bizonyos fajta hozzáférni. Hasonlóan például Belgiumban a rugalmas szerződések kizárják azt, hogy legyen például fizetett éves szabadság. Így azok számára, akik rendes szerződésre rendelkeznek, sokkal nagyobb védelmet élveznek. Ehhez jönnek még végrehajtási hiányosságok is, mind a nulla órás szerződés, mint pedig a rugalmas munkaszerződések esetében. Például Belgiumban a, a rugalmas szerződések esetében nem férnek hozzá munkavállalók más előnyökhöz, amihez a rendes szerződés által alkalmazottak hozzáférnek. Ezen kívül ezek a fajta szerződések nem szükséges, hogy írásban legyenek, ez is nagyon fontos lenne például a munkavállalói jogok alkalmazása, illetve gyakorlása szempontjából. Ezen kívül a nemzeti intézkedések a határozott idejű szerződéseknél nem mindig veszik figyelembe, ezek mind visszaélésekhez vezethetnek. Nagyon fontos az, hogy azonosítani lehessen azt, hogy az európai jogszabályok hogyan tudják ezeket a helyészakokat betölteni. Milyen fajta kapacitása van az EU jogszabályoknak abban, hogy betöltse ezeket a helyzetokat először is. Azt szeretném elmondani, hogy az EU primér jogszabályait úgy lehetne értelmezni, hogy ezek inkluzív munkajogokat segítik elő. Ha megnézzük a Karta 10, 30-es, 31-es cikkét, például az indokolatlan elbocsátás esetében azt láthatjuk, hogy ez mindenkire vonatkozik, függetlenül a képzettségtől, és nem csak a, a standard szerződések alapján dolgozó munkavállalókra vonatkozik, hanem mindenkire. Az egyenlőség nem csak az EU követelménye, hanem ez az EU jogi rendszerének egy alapvető feltétele is. Az esetjogban, az Európai Bíróság esetjogában többször foglalkoztak az atipikus munkák kérdésével, ahol ismételten nem volt egyforma bánásmód, és ez az egyenlőség általános elvét szekte meg. Tehát az inkluzív és egyforma munkastandardoknak kell benchmarkká válnia, és ez alapján kell um, az EU másodlagos jogát, illetve a nemzeti jogszabályokat értékelni. Az irányelvek, amelyek a nem tipikus munkára vonatkoznak, ezeknek is biztosítaniuk kell az egyenlő bánásmódot és, az, és a bevonó jelleget a részmunkaidővel, illetve a határozott idejű munkaszerződések esetében az azt jelenti, hogy itt figyelembe kell venni a különbségeket Hangsúlyoznám azt, hogy vannak bizonyos fajta hiányok, hiányosságok az EU másodlagos jogában, amely a, ellentétesek a hatékonysággal, a bevonó jelleggel. Ezek abból fakadnak, hogy a másodlagos jogban hiányosságok vannak, de azért is, mert a bíróság bizonyos fajta korlátozásokat vezetett be. Lehet, hogy Janis eh, rátérhetne egy konkrét esetre, utána pedig én majd lezárás eh, fogom elmondani. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nagyon sok időt használt fel, úgyhogy örömmel megadom a szót a kollégájának, és meglátjuk, hogy mi történik. Ne eh, hagyjuk, hogy felboruljon az ütemtervünk. Igen, egy másik érdekes terület a franchising. Itt a bizonytalan helyzet, illetve ez a fajta üzleti felaprózódás kapcsolata volt, főként ez a gyors éttermek esetében tapasztalható. Nincsen időm arra, hogy nagymértékben rátérjek a franchising struktúrájára, csak szeretném röviden megmutatni azt röviden, hogy itt minden, minden egység független, viszont van egy nagyfajta ellenőrzés, és ennek a fajta ellenőrzésnek kihatása van a munkavállalók helyzetére is. Itt a nagy kihívás szabályozói szempontból az az, hogy hol kell ezt a, a kereseket kezelni, teljes szinten, vagy csak az egyes egységek szintjén. Ezek a rendszerek lehetőséget adnak arra, hogy ezek kockázatosak legyenek, de csak akkor, hogyha a jogszabályok nem megfelelően öm, különítik el ezt az üzleti fragmentációt. In reality, this effect of franchising is a result of firms capitalizing on the associated fragmentation of the workforce. Úgy tűnik, hogy kizárják eh, a munkavállalókat eh, a képviseletből, vagy Az EU nem foglalkozott eh, kifejezetten a franchising, franchisinggal, ez nem is lenne problematikus, hogyha az általános keret elég, elég erős lenne ahhoz, hogy helyzet nélkül lehessen alkalmazni ezt a franchising hálózatokra is. Viszont itt vannak a másodlagos jogban hiányosságok. Az elsődleges jog támogató különböző alapjogokat engedélyez, viszont vannak kompetencia hézagok, amely kizárja azt, hogy ipari felépés történhessen. Ellemezni kell négy irányelvet, az egyik az Európai Munkatanács irányelv, a másik az információ és konzultációs irányelv, a, a kollektív elbocsátásokra vonatkozó irányelv. Nem tudok belemenni a részletekbe, de hogyha a hiányosságokat azonosítjuk, a helyzeteket azonosítjuk, akkor a kérdés az az, hogy a konzultációs irányelv vonatkozhat-e a franchisingra, A gond az az, hogy ha egyfajta transfer valósul meg, akkor a franchise-ban részben nincsen e, képviselete. Member state level. That means that they enable. A tagállamok nemzeti e, foglalkoztatási státuszra vonatkozó szabályokkal tudnának megfelelni. Az a probléma, hogy nincs általános széleskörű definíciója a munkavállalónak, amit hasonlóan lehetne alkalmazni, mint a szabad mozgásnál. A különböző hézagok miatt a tagállamokban korlátozottak az ágazati tiltakozó akciók, illetve kollektív tárgyalások. Például sztrájk, esetén mondjuk, hogyha a McDonald'sban sztrájkolnak, akkor másik üzletben nem sztrájkolhatnak, tehát ilyen korlátozások sújtják az érdekképviseleti jogot. Azzal zárnám, zárnánk, hogy a franchise hálózatok esetében is kell hogy legyen érdekképviseleti lehetőség. A bizonytalan munkavállalás esetében négy stratégiát kellene megfelelően kombinálni ahhoz, hogy a bizonytalanságot felszámoljuk. Három problémát tártunk fel. Az egyik a munkaidő szabályozáshoz való kapcsolódás a munkaidő irányába lényegét, hogy a minimális munkaórákat is meg kellene szabni, nem csak a maximális munkaidőt, hogy ne egy oldalú legyen a munkaidő ellenőrzése. A másik az atipikus munkavállalási formák esetében is a megfelelő tájékoztatással foglalkoztatottaknak eh, a személyes méltóság érdekében is fontos, hogy mindenki tisztában legyen a foglalkoztatási feltételekkel, és a hatékonyságot is segíteni, mert jobban lehetne ellenőrizni a normáknak való megfelelést. Aztán súlyos az is, hogy az írásbeli megállapodásból ki van zárva több ezer ember. A harmadik kapcsolódási pont az üzleti fragmentáció, az atipikus munkavállalás és az érdekképviseleti bizonytalanság. Tehát a vállalatok felaprózódása például a franchise rendszerben ösztönözheti a munkaerőköltség csökkentését, különösen a nagy munkaerőigényű munkahelyeken, például a gyors étkezdékben, és ilyenkor atipikus foglalkoztatást vezethetnek be az atipikus munkavállalók nem rendelkeznek ugyanolyan érdekképviseleti lehetőséggel, ugye határozott idejű szerződés, nulla órás szerződés, stb. Mivel nincs érdekképviseleti jog, hatalmi deficit, demokratikus deficit alakul ki, a munka, munkáltató döntéseit nem tudják befolyásolni a munkavállalók, és ez a bűvös kör előről indul. Most visszaadom a szót a kolléganőmnek, ami a szakpolitikai javaslatokat illeti. a munkaerőpiac minden szintjén megtaláljuk a problémákat, és szerintünk a kockázat áthárítása a munkaerőre azt jelenti, hogy az EU szintjén holisztikus megközelítésre van szükség. konkrétan egy szakpolitikai ajánlási mátrix szerepel a jelentésünkben, és három elv alapján osztályoztuk ezeket. Az egyik elv az inkluzivitás, és itt a lényeg az, hogy EU szerte azonos definíciót kell alkalmazni a dolgozókra, munkavállalókra, így hatékonyabb mechanizmus működtethető az atipikus szerződéssel dolgozókra. Az inkluzivitáson belül egy másik javaslat az lenne, hogy a franchise rendszert a konzultációs irányelv ben horizontálisan figyelembe kellene venni. Aztán persze ezt részletesebben is megbeszélhetjük majd. Nagyon fontos az egyenjogúság elve, tehát az atipikus munkavállalás esetén is alkalmazni kell az EU normákat, munkaidőt, de sem a munkaidő irányelv, sem a részmunkaidőre vonatkozó irányelv nem írja elő, hogy minimum hány órát kell dolgozni a munkavállalónak. Ezt a hiányosságot be kellene tölteni az EU szintjén. A minimális munkaórát is elő kellene írni, végül pedig a végrehajtással is probléma van az EU-ban, és lenne néhány ajánlásunk ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy javítsuk a hozzáférést a foglalkoztatási feltételekről szóló információkhoz. A bizottság most az írásbeli nyilatkozatról szóló irányelv felülvizsgálatát kezdeményezte, illetve javítani kell a bírósági eljáráshoz való hozzáférést, és a jogorvoslat hatékonyságát. Ez ugyanis bizonyos védelmet jelent. Természetesen ezek közül egyik sem megvalósítható, az EU intézmények, a tagállamok, a munkáltatók és a munkavállalók egyeztetése, párbeszéde nélkül, anélkül, hogy mindenki elismerje, hogy a méltó munka végzés az emberi méltóság része. Köszönöm. Köszönöm szépen mind a kettőjüknek, és a tanulmány valóban nagyon érdekes és köszönjük, hogy összefoglalták a lényegét. Valószínűleg érdemes elolvasni részletesen is ezt a tanulmányt. Most nyitva áll a lehetőség a kollégák előtt, ha észrevételt kívánnak tenni, tessék. Jude. Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, nem voltam itt az előadás elején. de igazából a kérdésemre részben választ is ad a konklúziójuk. A tanulmány egyik végkövetkeztetése az, hogy a szabályozás tele van hézagokkal, és az önök megközelítése az, hogy az EU szintjén módosítani kellene a jogszabályokat. Több mint egy évtizede semmi erre vonatkozó mm, új jogszabály nem született az EU szintjén. A gazdaság nagyon átalakult, a munkajog viszont statikus maradt, elavultá vált. Tehát az egyik orvoslása a problémának az lenne, hogy ezeket a hézagokat szabályozzuk, a másik lehetőség pedig az, hogy az igazságszolgáltatási esetjoggal kezeljük a hézagokat. Önök is mondták, és valóban probléma, hogy jobban hozzá kellene, hogy tudjanak férni az igazságszolgáltatáshoz a dolgozók, és a prekárius munkavállalók <clears throat> számára nem feltétlenül hozzáférhetőek a munkaügyi bíróságok az Egyesült Királyságban a többségük előtt nem állnak nyitva. A díjat kell fizetni, meg egyébként sem könnyű egy bizonytalan helyzetben lévő munkavállalónak bírósághoz fordulni. A, inkább egy csoport tud. Az önök véleménye szerint az EU szintjén, hogyha nem új jogszabályt alkotunk. Egyébként a preferenciám az lenne, hogy alkossunk jogszabályt, javítsuk az EU szintű szabályozást, töltsük be a hézagokat, zárjuk be a kiskapukat, és gondoskodjunk róla, hogy a munkajog kövesse a gazdaságot Hogyha ez nem történik meg, akkor hogyan lehet az esetjogot előtérbe helyezni a hézagok betöltése orvoslása érdekében? Ez lenne a kérdésem. A végrehajtási hézagokra vonatkozna az én kérdésem, azokat is hogyan lehetne betölteni? Tessék. Teljesen értem, amit mond, a hézagok, amelyeket találtunk a munka világában bekövetkezett változásoknak köszönhetőek, a jog már nem tudja kezelni az újfajta helyzeteket, és egyetértünk az ön olvasatával, hogy miért alakultak ki ezek a hézagok. Na most, hogy milyen jogszabályalkotással lehet reagálni erre? Nos, a szociális jogok európai pillére most létrejött, ez lehetne az egyik út a jogszabályok kiigazításához. Az írásbeli nyilatkozatra vonatkozó irányelv ide tartozik az Európai Bizottság részéről. Politikai és jogi okoknál fogva nehéz jogot alkotni ezeken a területeken úgy tűnik, és hogyha ez tényleg így van, akkor egy másik út a végrehajtási mechanizmusok feljavítása lenne, illetve az EU intézmények által való jobb monitorozás, ellenőrzés tagállami szinten az Európai Bizottság által. Ha a jelentést, akkor az is szerepel benne, hogy a nem megfelelő ö, irányelv átültetésnek tudható be egy sor probléma például. Más mechanizmusokra is gondolhatunk. Az érdekképviselet például egy olyan eszköz, ami hangot ad a munkavállalóknak és a hézagok egy részét segít kitölteni, betölteni. Nincs minden EU szinten szabályozva, úgyhogy lehet, hogy ez problémás persze. Nem tudom, hogy Johannes kiegészíteni ezt valamivel. Hát talán csak annyi van, hogy nagyon fontos a szociális partnerek bevonása, innovatív, kreatív megoldások kapcsolatokat is ki lehet alakítani. A legfontosabb a szociális partnerekkel mindennek a megbeszélése. A méltányos vagy méltó munkáról szóló ö, keret irányelv a munkavilágszervezet elvárásaihoz csatlakozik gondoskodni kell róla, hogy az irányelvek átfogó célja megvalósuljon a tagállamokban a jó átültetése, de úgy gondolom, hogy innovatív megoldásokat is elképzelhetünk. Köszönöm szépen. Tényleg nagyon érdekes ez a téma. Néhány napja folytattunk vitát Svédországban a szociális pillérről, és tényleg irányelvekről lehet, csak szó nincs rendelet, nincs teljes körű harmonizáció, a tagállamok azt nem akarják, de ezzel mindenképpen számolnunk kell. Nem vagyunk föderális unió, olyan entitás vagyunk, ahol ezen a területen a tagállamok rendelkeznek hatáskörrel Óvatosan azonban előre léphetünk a végcél szem előtt tartásával. Nagyon érdekes volt. első panel a 2017-es Európa bizonytalan foglalkoztatási formáiról fog szólni. Hans Becker barátomnak adom át az elnöklést az első panel idejére, és Elnézést, hogy elmegyek, van némi elintézni valóm, de vissza fogok jönni, mihelyt tudok. Bekerülé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és üdvözlöm az első panel részevőit. Hadd mutatkozzak be, 2011 óta vagyok a parlament tagja, és teljes jogú tagja vagyok a petíciós szakbizottságnak, a foglalkoztatásinak pedig eh, póttagja. Nagy öröm tehát, hogy eh, mindkét szempont ott figyelembe tudom venni ma. Az első panelben az EU ügynökség, egy think tank és a kereskedelmi kamara véleményét ismerjük meg, illetve a foglalkoztatási szakbizottság eh, álláspontját. Ahogy eh, az elnök asszony eh, nagyon helyesen és világosan jelezte, az EU-ban ez a terület tagállami hatáskör. Az elmúlt évek fejleményeiről is beszélnék. A foglalkoztatási körülmények nagyon sokszínűvé váltak, nulla órás, flexi, részmunkaidő, sokféle foglalkoztatás alakult ki, ugyanakkor egy másik fejleménnyel is számolnunk kell, mint mindenki tudja, zajlik a gazdaságnak a digitális átállása, és ez átalakítja az emberek munkaformáit, üzleti formáit. Sőt, ez nem is közeljövő, hanem a kellős közepén járunk a digitalizációs időszaknak. És mint tudjuk, nem volt százszázalékos ez az átalakulás minden ágazatban sok a technológiai változás, ami esélyeket teremt, ugyanakkor kihívásokat is jelent. A tegnapi rendezvényen hallottam ezt a kifejezést, hogy új digitális kor 5.0. Na hát ez jól kihat az életünkre. Hogyha csak az változik, hogy hogyan dolgozunk és hogyan élünk, az már bőven elég a digitális forradalom mm, lehetőséget ad a magánélet és a munkaélet jobb összeegyeztethetőségére, illetve a munkavilágának inkluzívabb átételére, de gyors reformokra van szükség ehhez. és azt tanúsíthatom, hogy a reformokra a tagállamokban még nem került sor. Miért beszélek a tagállamokról? Nos, azért, mert a reformok többsége a tagállamok hatásköréhez tartozik. És ebben a körben az egész szakképzés elavultá vált, új szakmák, új munkahelyek alakulnak ki, semmilyen képzés nincs, hát, ha fekete-fehéren fogalmazunk, amihez kötődne. Némi kísérletek folynak, de nem mindenhol. Az Európai Bizottságnak, a parlamentnek sok területen van kezdeményezése, és eh, ahogy említették az egyetemi oktatók, kutatók, a végrehajtás nem feltétlenül történik meg a tagállamokban. Jó lenne, hogyha együtt tudnánk mozogni annak alapján, amit mi eldöntöttünk. És a munkavállalók tájékoztatása nagyon fontos lenne, hogy hallottuk, és ez abszolút tagállami hatáskör, ezt követelni kell, ezért küzdeni kell, harcolni. Hiszen nem az EU hatásköre a tagállamokban végzett tájékoztató tevékenység. Az új fejlemények alapján meg kell vizsgálni, hogy a szabályozás, vagy pedig az EU-nak az úgynevezett soft power-re a jó e megoldás. A soft power az egy elég e, jól alkalmazható, kifinomult eszköz. Most megadom a szót az előadóknak, és azt kérem, hogy ne haladják meg, vagy ne haladják meg túlságosan a 10 perces időkeretet, <laughs> hogyha prekáriussá válik az előadás, akkor jeleznem kell majd. Az előadások után kérdezni lehet majd. És most szeretettel üdvözlöm Izabella Billettát az Eurofound részéről, Írországból, az Európai Unió munkakörülményekkel foglalkozó a ügynökségétől, Iga Magdát, aki a Varsói IBS Think Tank alelnöke, Rolf Gleisnert, aki a munkáltatókat képviseli Ausztriából, az én országomból, végül pedig Nuclis Silikiotis urat üdvözlöm, aki képviselőtársam és jelentéstevője a munkafeltételekről szóló jelentésnek, a foglalkoztatási szakbizottságban Biletta asszonynak adom meg a szót, most tessék. Köszönöm, köszönöm elnök úr, és köszönöm a szakbizottságnak is, hogy felkértek a Euro, felkérték a Eurofoundot, hogy itt beszámoljunk önöknek az eredményeinkről. Mi az atipikus csalással összekötődő munka vállalásokat vizsgáltuk meg. Az első kérdés számunkra az volt, hogy mi is az, hogy bizonytalan foglalkoztatási körülmény ki a veszélyeztetett munkavállaló. A kollégáim már mondták, hát igazából elég bizonytalan a definíciója is már a fogalomnak. A dián is látszik, hogy a veszélyeztetett munkavállalás többé-kevésbé negatív terminus technikusokkal íródik le, nem standard, atipikus. Az, hogy állandó teljes munkaidő közvetlen munkavégző, az a másik vége a spektrumnak. Többen rámutattak Greenshaw és Rubery kutatók is rámutattak, hogy ez a fajta munkavégzés nem védi a munkavégzőket, nem, jogáz, nem ruházza őket fel jogokkal. Amikor a munkavállalók jogairól beszélünk, akkor tulajdonképpen itt ez egybe mosódik a munkavégzés minőségével. Európai és nemzeti szinten egyre nagyobb a kihívás ezzel kapcsolatban. Ez a fajta munkavégzés nem csak az atipikus munkavégzést jelenti, a standard, bevett munkavállalási formák között is megtalálható. Úgyhogy kitérek majd erre is. Ez a tartalma a kutatásunknak. Azt kérték, hogy a bizonytalan munkakörülmények külön jellemzőiről beszéljek, illetve azért, hogy miért egyre elterjedtebb forma ez. Először a jellemzőket illetően Az európai munkakörülmények felméréseit a Eurofund futtatja, több mint 25 éve, 5 évente körbeutazunk Európát, megkérdezzük a munkavállalókat, mi a tapasztalatuk, a munkájuk a kapcsolatban, milyenek a munkakörülményeik, és megpróbáljuk a munka minőségét ez alapján kiértékelni. A munka minőségét csak úgy lehet értékelni, ha multidimensionális értékelést alkalmazunk. A veszélyeztetettség. A veszélyeztetettség az nem kizárólag egy dolog, ez egy több összetevős jellemző. Még a bevett standard munkáltatói viszony is lehet veszélyeztetett. Itt hét mutatót láthatunk, a fizikai és társadalmi környezet, ez nagyon fontos a munkavégző szempontjából, a munkaintenzitás, a skillek, a munkaidő, a kilátások és a bérezés. Ezt a hét mutatót láthatják a bal oldalon, ennek alapján munka minőségi profilokat állítottunk össze, ez látszik a jobb oldalon, és egyértelműen mutatja, hogy nagyon sokféle minőségű munkát láthatunk. Itt nem csak az atipikus munkavégzésről van szó. Azt látjuk, hogy körülbelül 13, illetve 19 százalék az a munkáknak, ami nagy stresszel jár, illetve rossz minőségű munkahelynek nevezhető. És látszik minden kategóriában a mutatóknak a megosztása. Az is látszik, hogy a rossz minőségű munkát végző munkásoknak a többsége nagyon alacsonyan képzett, és nagyon sok a fiatal ebben a kategóriában. One of the indices eh, that is work intensity as a munka intenzitást jellemzően. Még ezt is különböző, az intenzitást különböző kategóriákba lehet osztani. A túl gyors munka, a gyakori megszakításokkal járó munka, ezek mind-mind kihívások. Például, ha az ember munkáját gyakran félbe szakítják, vagy gyakran kényszerítik arra, hogy gyorsan dolgozzon. Ezek mind-mind faktorok. A második pont, amit kérték, hogy megnézzek, azok a meghajtó motorok a veszélyeztetettség mögött. Ha megnézik ezt az ábrát, kicsit zavarosnak látszik, de a lényege a következő. Nem igazán lehet átlátni a munkakörülményeket manapság. Mivel mi ezt a felmérést évek óta végezzük, itt közvetlen a foglalkoztatottakat kérdezzük meg, hogy nyilatkozzanak, és hát aztán a végén megkérdezzük őket, hogy tulajdonképpen mi a beosztásuk, önfoglalkoztatott, magánvállalkozó, alkalmazott, hiszik, nem hiszik, még mindig vannak olyan emberek, akik képtelenek eldönteni saját magukról, hogy ö, vállalkozók vagy foglalkoztatottak. Úgyhogy ilyen helyzetben nagyon nehéz besorolni a munkavállalót. Akkor meg lehet itt kérdezni tőlük, hogy bérezést kap? Szabadúszó? Be tudja magát sorolni valamelyik kategóriába? És vannak olyan emberek, akik még így sem tudják besorolni magukat. Európában még nagyon nagy mindig az aránya egyrésztről az alkalmazottaknak, másrésztről pedig a, azoknak, akikre vonatkoznak a kötelező érvényű jogszabályok. <clears throat> Aztán a kérdés fölmerül, pontosan hogy lehet behatárolni, hogy kik az általunk vizsgált célcsoport. Az európai munkakörülményekről szóló kutatásunkban próbáltunk kritériumokat beazonosítani, hogyan lehet biztosítani, hogy amikor valaki azt mondja magáról, hogy önfoglalkoztatót, akkor tényleg az legyen. Kérdéseket tettünk föl. Több mint egy kliense van? Fölvehet alkalmazottakat? Elbocsáthat alkalmazottakat? És hozhat stratégiai üzleti kérdéseket? Ha nem, csak egy kategória igaz rá, akkor az úgynevezett gazdaságilag függő munkavégző kategóriába esik. Aztán még mindig van az a szürke zóna, akiket még mindezek a kérdések ellenére nem tudunk besorolni. Tehát a kérdés az, hogy ki az, aki tényleg önfoglalkoztatott, ki az, aki gazdaságilag függő, és ki az, aki meghatározhatatlan kategóriába esik. Olaszországban van egy külön státusz, ami az alkalmazottak és az önfoglalkoztatottak közti kategória. De erről később is beszélhetünk. A harmadik megjegyzésem arról, hogy mik a faktorok az új munkavégzési formák esetén, az, hogy ne csak az alkalmazottak helyzetét vizsgáljuk meg, hanem az alkalmazók helyzetét. Az előző hozzászóló említette a láncolatok problémáját, a franchise-ok -ok problémáját. Vannak például a kiküldött munkavállalók. Az ő esetükben nehéz megmondani, ki veszi föl őket, ki felelős a társadalombiztosításukért, kifizeti őket. Tehát nagyon fontos beazonosítani, hogy ki a munkaadójuk pontosan. Nem csak az atipikus munkavégzéskor figyelhetők meg bizonytalan veszélyeztetett munkakörülmények, hanem a standard alkalmazás területén is. A munkaidő minősége, ha javul is az EU-ban, a munkavállalók 22%-a még mindig dolgozik a idejében is azért, hogy el tudja végezni a munkáját. Vagy van 26%, akiknek nincs 11 órás szünetek két munkanap között. Aztán az utolsó dia a fő kihívások diája. Már mondták, egyre inkább az egyénre hárul a kockázat, ezben már nem megyek bele. Megdöbbentett engem, hogy a társadalombiztosítás nem szerepelt az önök előadásában, korábban, pedig egyértelmű. Aztán a kollektív érdekek, a szakszervezetek szükségessége. Egyértelműen kihívás a veszélyeztetett munkavállalók számára, illetve még a képviseltetésük legitimitása sem adott. Vannak olyanok, akik mind fizetett, mind nem fizetett munkavégzést végeznek a munkájuk során. Nagyon fontos, hogy azt is észrevegyük, hogy a nemek is szerepet játszanak, a nőknek sokkal nehezebb a munkája, amikor gyermekeik születnek, és abban a pillanatban, amikor gyermekük születték, igazából vesztes pályára kerülnek munkavégzés szempontjából. Aztán a társasági biznesz modellek. Csak megemlíteném, hogy az EU-s szint nagyon fontos. A csalásokkal kapcsolatos kutatásunkban is láttuk ezt. Az EU szint lehet egy indikátor, de a nemzeti szintekre is le kell ezt bontani. Köszönöm. A Eurofund mindig megfelel az elvárásainknak. Közben hogy köszöntsem a parlamentből több kollégámat. Interest in this topic from my house. És üdvözlök mindenkit. Ilga Magda asszony. 10 vagy 15 percem van? 15. Üdvözlök mindenkit. A célom az az, hogy egy nagyon rövid áttekintést adjak a lengyel munkaerőpiacról, úgy, hogy bemutatom önöknek azt, hogy a mi munkaerőpiaci struktúránk hogyan változott meg az elmúlt mintegy 20 évben. Különböző foglalkoztatási formák vannak. Ez a grafika azt mutatja, hogy a munkák száma, a munkák struktúrája hogyan változott meg az elmúlt években, 2002-ben nagyon rossz volt a munkaerőpiaci helyzet, 20%-os volt a munkanélküliség majdnem, ez nagyon gyorsan javult az elmúlt időszakban. 5%-ra esett a munkanélküliség szintje, ez a jelenlegi arány, viszont a munkahelyteremtés ebben az időszakban főként az időszakos munkaszerződésekkel történt, történt. Ezek a világos rózsaszín oszlopok mutatják a um, idéglenes munkahelyeket, tehát két millió munkahelyjel növekedett uh, a munkahelyek száma. 86%-a tehát a nettó foglalkoztatási növekedésnek ez az átmeneti idéglenes munkáknak volt köszönhető. Ebből a szempontból elmondhatjuk azt, hogy Lengyelország egy második Spanyolországgá vált, sőt át is léptük Spanyolországot um, az időrendes foglalkoztatás szempontjából. Láthatjuk uh, itt az arányokat az EU tagállamokra uh, re, lebontva. Azt láthatjuk, hogy Spanyolországban is nagyon magas volt, más országokban is magas volt az időrendes munkák aránya, Lengyelországban is. Uh, az ideiglenes munkahelyek um, megteremtése annak volt köszönhető, hogy az irányos munkavállalókat különböző munkaközvetítők közvetítették, ezt láthattuk, ezt az időszakot mutatja a 2000-es években. Az idélenes munkák eléggé egyentelenül oszlanak el a bérezés szempontjából is. Azt láthatjuk itt, hogy az idegenes munkavállalók és az állandóan foglalkoztatottak között milyen különbség van. A állandóan foglalkoztatok a vörös, a világos rózsaszín, a ideiglenes munkavállalók. Itt megkülönböztetjük az ideiglenes munkavállalók között azokat, akik maguk választják ezt, illetve az, azokat, akik nem választják ezt maguk. Ezek többnyire alacsonyan fizetett um, munkák. Néhány jogi információt hadd mondjak még el. Két fajta, két fő fajtája van az irányellenes munkaszerződéseknek. Az egyik a standard rögzített határidejű munkaszerződések a munkajog értelmében. Mi a különbség a standard szerződésekhez képest az, hogy itt sokkal rövidebb a felmondási idő, két hét, és ezen kívül a felmondást bármilyen fajta ok nélkül meg lehet tenni, míg a másik esetben legalábbis elméletben szükség lenne egy igazolásra. Második fajtája az erőnes szerződéseknek a polgári jogi szerződések. Ezt nem a munkajog szabályozza, ezt a polgári jogi törvénykönyv szabályozza. Elméletileg ezt nem lehet alkalmazni standard munkaszerződések esetében. Több mint egy millió ember dolgozik ilyen szerződések keretén belül, ami egyhamadát teszi ki az összes idérenes foglalkoztatnak. Tehát miért ilyen népszerű a polgárjogi szerződés? Nagyon könnyű ezt felmondani, nincsen felmondási idő, nem kell semmilyen fajta okot adni a felmondásra, és nincsen végkielégítésre nem lehet végértést sem adni. Ezen kívül sokkal alacsonyabb az adóteher, tehát vagy nincsen társadalomszatási hozzájárulás, vagy pedig nagyon alacsony szintű az, összehasonlítva a standard munkajogi szerződésekkel, és egészen 2016-ig eh, nem volt kötelező minimumbért sem adni. A minimumbér amely 2003 óta létezett Lengyelországban, nem vonatkozott az ilyenfajta polgári jogi szerződésekre. 2016 óta viszont már van ilyen fajta kötelezettség. Ez a táblázat összegzi a különböző szerződéstípusokat. Az első a két oszlopban a munkajogi szerződések, például az állandó standard szerződés, illetve határozott idejű szerződés. Ahogy mondtam, összehasonlíthatóak ezek, kivéve a felmondási időt, illetve a végkielégítést és a szerződés felbontásának igazolását. A többi esetben, tehát minimumbér, a szociális hozzájárulás, fizetett szabadság hasonló ez a határozott idejű szerződés a standard szerződéshez. Más a helyzet a polgári szerződéseknél, amikről beszéltem. Ezen is belül van két fajta, az úgynevezett umova az lecenye, ami egy megbízási szerződést jelent, illetve az umova o geo, amely pedig egyfajta adott tevékenység elvégzésére vonatkozik. Tehát ez a célja elméletileg egy ilyenfajta szerződésnél, de gyakran használják ezt arra, hogy például valaki takarítson még akkor is, hogy ez eléggé abszurdnak hangzik. Itt már nagy eh, különbségek vannak a munkajogi szerződésekhez képest. A megbízási szerződést eh, azt kell kötni szociális hozzájárulással is, ezek elég nagyon alacsony szintűek viszont, és még itt is vannak kiskapuk amiket eh, kihasználhatnak. Az, az egy adott feladatot történő szerződés esetében semmilyen fajta társadalmi biztosítási hozzájárulás nincs. Ezen kívül a fizetett szabadság csak meglapodás alapján történik, a minimálbér sem kötelező, a megbízási szerződés esetében 2016 óta kötelező a minimálbér, ez növelte azon munkavállalók lefedettségét, akik minimálbért kapnak, de megjelentek új formái ennek meg, megkerülésének. Nincsen felmondási idő. Bár ezeket fel lehet venni a szerződésekben megállapodás alapján, nincsen végkielégítés, viszont a megbízási szerződésünknél ezt megállapodás alapján lehet rögzíteni. Tehát óriási hiányosságok vannak a munkavállalók szociális biztosítása szempontjából, illetve abból a szempontból, hogy hozzáférjenek az elsődleges magasabb nyugdíjhozzájáruláshoz, amely nagymetében kihat majd a jövőbeli nyugdíj különbségekre. Ezen kívül megnézhetjük a munkahelyek minőségét is az idéglenes illetve állandóan foglalkoztott munkavállalók között. Nagyon röviden összegezzük itt ennek a tanulmánynak az eredményét. Azok, akik idéglenes szerződések alapján dolgoznak, sokkal rosszabb munkaminőséggel rendelkeznek, kevesebbet keresnek, nagyobb az esélyük arra, hogy elveszítik a munkájukat, rosszabb a beosztásuk a munkahelyen, nagyobb a munkahely, munkaterhük, gyakrabban kell hosszabb ideig dolgozniuk. Az egyetlen dolog, ahol nem különböznek a standard szerződésekkel alkalmazottakhoz képest, az az, hogy nagyobb a képzésben való részvételük, ez ahhoz köthető, hogy valaki újonnan lép egy munkahelyre, rögzített idejű szerződéssel, gyakrabban kell részt vennünk ilyenfajta oktatásban. De összességében Lengyelországban összehasonlítva a többi EU-s ország a legalacsonyabb a képzési szint. Itt vannak a különbségek az állandó, illetve idéglenes szerződések között, ez a munkaheteher előfordulását mutatja. Láthatjuk, hogy van különbség, és itt főként 2016 kapcsán növekedett ez. Összegezve, Lengyelországban összességében 3 millió embert foglalkoztatnak idélenes szerződéssel, egy uh, 13 millió munkavállalóból. Ezek a, ezeket a munkákat a nagyobb bizonytalanság jellemzi. A határozott idejű szerződések, amelyeket a munkajog szabályoz, azok nem különböznek nagymértékben a határozatlan idejű szerződésektől, legalábbis a szociális biztonság szempontjából. Az igazi probléma a polgári jogi szerződésekkel van, itt nagyon alacsony a szociális védelem szintje. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Magda ö, asszony. Nagyon sok információt hallottunk. Ha nincs kifogásuk, akkor ezt majd átadjuk a foglalkoztatási szabályozottság tagjának és ezeket a, a, az információkat. Most pedig Geisler, Gleisner úr kapja meg a szót, tessék, köszönöm szépen. Angolul van a prezentációm, de én ezt németül fogom előadni. Egyes csatorna, mondja az elnök, az angol. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget köszönöm, hogy a gazdaság szempontjait is itt felsorakoztathatom. Főként Ausztria példáját szeretném megmutatni, de kitekintek majd az EU szintjére is. Néhány általános kijelentést, illetve mitos szeretnék majd eloszlatni. Azzal a kérdéssel kezdem, hogy az atipikus foglalkoztási forma most tényleg előre tör vagy sem. Itt egy osztrák grafikát láthatunk, ez azt mutatja, hogy az egyes foglalkoztatási formák hogyan fejlődtek. Egészen fent látható az inaktív népesség aránya Ausztriában, ez csökkent az elmúlt 12 évben 29%-ról 24%-ra, ez alatt pedig kisebb szegmenseket láthatnak, ez a munka nélküliek arányát, az, az önfoglalkoztatók, a, a szabadúszók aránya. Azt láthatjuk, hogy a legalsóbb eh, szegmens a legstabilabb, 40%-a az embereknek 12 éve állandó szerződés alapján dolgozott, és még mindig 40% eh, az arány. Egyetlen dolog, ami nagymértékben növekedett, ez a részmunka időben foglalkoztatottak aránya, ez nagymértékben növekszik Ausztriában az elmúlt időszakban. Sokkal érdekesebb önök számára az, hogy EU szinten ez hogyan néz ki. Ezeket az adatokat az Európai Parlament tanulmányába vettem át. Precarious Employment in Europe a cím ennek a tanulmánynak. Itt láthatjuk a különböző munkavállalási formákat. Az EU-ban 59% az embereknek teljes időben foglalkoztatott, ez csökkent, ha megnézzük a többi formáját a foglalkoztásnak akkor azt láthatjuk, hogy ezek vagy csökkennek, vagy stagnálnak, és egyetlen egy foglalkoztatási forma növekszik, ez pedig a részmunkaidős foglalkoztatás az EU belül is. Ez kicsit meglepett engem, tehát egyértelmű, ez látható az Eurofund tanulmányában, és azt mondják, hogy az egyetlen nem standard foglalkoztatási forma, amely a recesszió óta növekedett, ez a részmunkaidős foglalkoztatás, vagyis tényleg előre tör a részmunkaidős foglalkoztatás. A következő kérdés, vagy az, az, a következő kijelentés, amit gyakran hallunk, az az, hogy az atapikus foglalkoztatás bizonytalan, és emiatt a szegénységhez vezet. Így van ez azonban. Ausztriában 14%-a az embereknek a szegénység veszélyének ki van téve, vagyis 60%-a a bevételüknek az átlag alatt van, a részmunkaidős foglalkoztatottak esetében 11%, a munkanélküliek esetében 38% a szegénység veszélye. Vagyis a részmunkaidős foglalkoztatás csökkenti a szegénység esélyét, nem pedig növeli azt. Európai tanulmányok is ugyanezt mondják, ezt láthattam például az Európai Parlament említett tanulmányában is. A szegénység kereső tevékenység mellett jobban kötődik a kisebb munka intenzitáshoz, vagy az, és nem pedig az atipikus munkaformákhoz. Érdekes kijelentés volt az is, hogy az EU-ban nincsen növekvő tendencia a szegénységre a, azok körében, akik dolgoznak. Egy másik érdekes adat amit talán el kell egy kicsit mélyíteni. Az OECD megvizsgálta azt, hogy milyen fajta okok vezetnek személy, szegénységhez, főként a magán események, azok, amelyek kiváltják a szegénységet. Itt láthatóak a százalékos arányok, a munkanélküliség, a problematikus foglalkoztási formák nem tűnnek itt ki. Mit akarok ezzel mondani? Az atipikus foglalkoztási formák lehetnek problematikusak, növelték a szegénység esélyét, de meg kell vizsgálni a többi tényezőt is. A többi tényező néha fontosabb, speciális faktorok, mint például a munkanélküliség, vagy akár a magántényezők, amelyek szegénységhez vezethetnek. Azt hallhattuk, hogy az EU-ban, illetve az EU-ban főként a rész munkaidő tör előre, mint a tipikus foglalkoztatási forma. A kérdés az az, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás bizonytalan-e. Osztrák szempontból elmondhatom azt, hogy nem, de EU szinten is van egy olyan fajta eredmény, hogy nem annyira bizonytalan a részmunkaidős foglalkoztatás összevetve a nem önkéntes részmunkaidős foglalkoztatásnál. Ezt meg kell kicsit vizsgálnunk, meg kell vizsgálnunk azt, hogy mennyire önkéntes a részmunka idős foglalkoztatás, és mennyire nem. Itt egészen jó adatok állnak rendelkezésre az Eurostattól. Láthatjuk azok arányát, akik, akiket nem, akik nem önkéntesen részmunkaidőn vannak, például Görögországban úgy érzik a részmunkaidőben dolgozók, hogy alul foglalkoztattak, többet szeretnének dolgozni. Görög, Cseh Csehországban, Máltán, Hollandiában, Németországban sokkal alacsonyabb az az arány. Mit tűnik ki? Feltűnik az, hogy azokban az országokban, ahol magas a nélküliség, ott nagyon magas a nem önkéntes részmunkaidős foglalkoztatottság, és ott, ahol alacsony a munkanélküliség, ott a legtöbb részmunkaidőben dolgozó önmaga választja ezt. Még egy kis kitekintés Ausztriára. Ausztria az az ország, ahol a E az Európai Unióban a legmagasabb a részmunkaidős foglalkoztatottság Hollandia után. A nagymértékben remek ez a nőknél, és, de a férfiaknál is. Mi volt ennek az oka, illetve a hatása? Egy, egy ok, egy hatás az a nők e, esetében volt, volt egy nagyon érdekes hatás, az általános munkaidő amit egy osztrák ö, ö, dolgozik, negyed órával csökken hetente, mert a részmunkaidőben foglalkoztatók aránya nagymértékben növekszik. Ez azt jelenti, és több eu országban is megtörténik ez, hogy a heti munkaidő csökken. Ez kihat a munkaerő piacokra. Talán meglepi önöket, én munkaadóként pozitívan látom ezt, mert ez egy megállapodás szerinti munkaidő ö, csökkentés, nem úgy, mint Franciaországban, és ezért aztán nem káros. Ausztriában a részmunkaidősök 87%-a önkéntesen vállal részmunkaidőt. Miért? Azért, mert nagyon jók a keret feltételek. Nem fizetsz a többségük adót, jövedelmi adót, aztán az állam támogatja az életkorhoz kötött részmunkaidőt, illetve ha egy bizonyos küszöböt nem lép át az ember, akkor nem kell fizetnie társadalombiztosítást. Tehát amikor átlépi ezt a küszöböt az ember, akkor elveszti a járó juttatásokat. Tehát ez azt jelenti, hogy Ausztriában vonzó a részmunkaidő. A nők számára ez gyakran egy csapta, mert a munkavállaló nők nem kapnak elég ösztönzet arra, hogy teljes munkaidőben dolgozzanak. Az atipikus foglalkoztatás gyakran önkéntes, nem mindig rákényszerített forma. Nos, ezt át is ugrom, ez amúgy is marginális részmunkaidős alkalmazásra vonatkozik. Ez ö, Ausztriában szintén egy nagyon vonzó munkavállalás. Nem ö, említettem azt, hogy a munkaidős a részmunkaidős munkavállalása gyakran ö, gyermek elhelyezési lehetőséget is ö, nyújtanak. Ez vonzó. Aztán most akkor vissza mennék, azt, hogy a marginális részmunkaidős munkavállalásban is támogatásokat nyújt az állam, nagyon vonzó ez, és pontosan az ellenkezőjét érik el annak, mint amit akarnak, hiszen így a nők nem váltanak teljes munkaidős munkavállalásra. Most nézzük meg a társadalmi biztosítékokat. Minden egyes munkavállalót kötelezően társadalombiztosításra kell ellátni, ez benne van a szerződésükben. Ez az önálló munkavállalókra is érvényes, hogyha egyszer már munkavállalók voltak valahol. A szabadúszók, a szabadúszók is pontosan ugyanilyen egészség és társadalombiztosítással rendelkeznek. Csak, csak a munkajog az csak az alkalmazottakra vonatkozik, a részmunkaidősekre sem. Csak a teljes munkaidőben alkalmazottakra igaz. Az önálló munkavállalókra, részidősökre nem. A csak órákban mérhető munkavállalásra vonatkozó szerződések Ausztriában nem megengedettek. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy a flex biztonságnak megfelel az osztrák rendszer, társadalmi védettséget biztosít, viszonylag liberálisan alkalmazható, és ez azt jelenti, hogy nem csak a részmunkaidősök, hanem az önálló alkalmazottak is, ha megkérdezi az ember, nagy részben elégedettek a helyzetükkel. Egy-két szót, hagyd mondjak, az atipikus foglalkoztatási formákról. Mi szerint nyilvánvaló, hogy ez vannak negatívumok, de az új gazdasági világrendben mindenki a rugalmasságot keresi. Ez lehet a munkaidő is, ami rugalmas, aztán lehet a kiközvetített munkaerő kérdése, az atipikus foglalkoztatási formákat csak akkor választja az ember, hogyha ezzel ösztönzőket is kap. Németországban Schmidt úr, aki a felelős szervnek az elnöke, azt mondta, hogy a, gör, a német gazdaságot pontosan az érinti károsan, hogy atipikus szerződésekkel is dolgozunk, és nincsen jobb ö, megoldás, mint hogy ez, hogyha biztosított részmunkaidővel helyezkednek el az emberek. Én a következőt látom ebből. Hogyha az atipikus foglalkoztatási formákat akarjuk szabályozni, akkor azt kell látni, hogy sokan akarják ezt, sokan pozitívan élik meg ezt, mert legalább valamennyire hozzáférhetnek a munkaerőpiachoz a fiatalok, vagy azok, akik régóta munkanélküliek voltak. Ami fontos, hogy a rákényszerített részmunkaidős munkavállalást azt töröljük el. Mert akkor, ha ezt csináljuk, akkor az a tipikus munkavállalás formái eltűnnek. <clears throat> Igen, van érdekösszeütközés a teljes munkaidős és az atipikus munkavállalás között, már mondtam, hogy mik a pozitívumai az atipikus munkavállalásnak. A rugalmas és ugyanakkor biztos flexicure munkavégzés az mindig vonzó marad a liberális körülmények között is. És ezért én fontosnak tartom, hogy én sokszínű legyen a foglalkoztatás. Köszönöm. Köszönöm szépen, Glassner úr. Az ön előadása megvilágított egy csomó számot és tényt, ugyanakkor érdekes, hogy az osztrák helyzet nem feltétlenül tükrözi más európai régiók helyzetét, ahol nagyobb a munkanélküliség, meg kevésbé struktúrált a rendszer, gyakran nincsenek szociális egyeztetések, érdekegyeztetések, a szociális partnereket nem kérdezik meg. Nagyon érdekes volt ez a pozitív példa, köszönjük szépen. Most pedig Mm, Szilikiotis kollégámnak adom meg a szót, aki az Európai Parlamentben előadója ennek a témának. Öné a szó. Köszönöm szépen. Görögül anyanyelvemen fogok beszélni. Először is köszönetet szeretném mondani a PETI szakbizottságnak itt a parlamentben, hogy meghívtak erre a nagyon időszerű és érdekes megbeszélésre. Hogy mondjam el, hogy az ilyenfajta események erősítik a parlament álláspontját, különösen az elmúlt időszakban, mi szerint nem csukhatjuk be a szemünket, hogy a munkavállalók elszegényednek, elbizonytalanodnak. Valóban itt az ideje annak, hogy a társadalmilag felelős államot hogyan károsítják ezek a bizonytalan munkavállalások a társadalombiztosítási rendszerek fenyegetetté válnak, és egyre nagyobb lesz az atipikus szerződések száma. És megváltoznak a munkavállalási felvételek. Az én tapasztalatom az az, hogy ez elszegényíti a munkavállalókat, és így nem vehetjük fel a versenyt a munka nélküliség ellen. Ezt mutatják a Kutatások is. Egész Európai Unióban nagyon sok esetben látjuk ezt. Látjuk, hogy a nulla órás szerződések száma nő, a hamis önfoglalkoztatottság. Olyan szerződéseket látunk, amelyek nem biztosítanak méltóságteljes életet a munkavállalónak. Az Európai Uniónak mi a reakciója? az, hogy nem reagálunk kellőképpen erre a problémára. Ezért aztán ö, váltásra van szükség. Én néhány ö, javaslatot is tennék, hiszen raportőre voltam egy hasonló témájú jelentésnek itt a parlamentben. A ma hozzászólók többsége hangsúlyozza, hogy az atipikus szerződések száma nő. Teljes mértékben egyetértek a következtetéseikkel a társadalmi védettség eltűnik, és kitetté válik a munkavállaló. Az az eredménye ennek, hogy nagyon sok munkavállaló belemegy kevesebb érezéssel, kevesebb joggal és rövidebb időre szóló szerződés elfogadásába. Az atipikus szerződések és a határozott idejű szerződések nem veszik fel a harcot a munkanélküliséggel szemben. Ez látszik abból is, ha elolvassuk, hogy milyen kutatások születtek ebben az ügyben. De itt a parlamentben is születtek ilyen kutatások, és ez a kutatás azt mondja, hogy gyakran az atipikus szerződések veszélyeztetett munkavállalások az elmúlt 15 évben elterjednek. A határozott idejű szerződés, a határozatlan idejű szerződéseknek a száma 63%-ról 59-re csökkent. Négyből egy ma már részmunkaidőben dolgozik, és sokan beismerik, hogy az elmúlt 12 hónapban bizonytalan szerződéssel dolgozott. Ahhoz, hogy harcoljunk a válság ellen, ahhoz nem szabad ezt megengednem. Megengedhetetlen ez a megoldás. Nem szabad ennyire liberálisnak, rugalmasnak lenni. Nem szabad elszegényíteni a munkavállaló rétegeket és a nyugdíjasokat. A Eurofound végzett a tanulmányt, amely azt mutatta, hogy a vonatkozó politikák milyen hatással vannak a valós helyzetre. Egyre inkább nő az elszegényedés veszélye, és a jobbra tolódásnak a veszélye. A határozatlan idejű szerződések száma csökken, a határozott idejűeké nő. Az a csoport, akiket leginkább sújtott ez a jelenség, ezek a fiatalok. gyakorlatilag a fiatalokból négyből ö, egyet érint ez a jelenség. Ez aggasztó. Általában a fiatalok nem kapnak védettséget a munkaerőpiacon, és gyakran fizetetlen munkát végeznek. A fiatalok gyakran úgy gondolják, hogy nem kaphatnak semmiképpen sem határozatlan idejű munka végzést. Ez pedig visszaüt a társadalomra, mert ahelyett, hogy a fiatalok élveznék a munkavállalást, méltóság teljesen tennék ezt, ehelyett nyomás nehezedik rájuk az alkalmazók részéről. Nagyon nagy a veszélye ennek, mutatják a kutatások azt, hogy a fiatalokat kizsákmányolják, különösen az állam, amikor nem biztosítja a jogi kereteket arra, hogy hogy védje a munkaerőpiacot. Ugyanakkor a Eurofound fölmérte, hogy milyen fajta munkákat végeznek ö, illegálisan. <clears throat> Azt látták, hogy nagyon gyakran kétfajta formája van a csalásnak a munkaadó részéről. Az egyik az, hogy alvállalkozói szerződéseket teremt, a másik pedig az, hogy nem kap megfelelő bérezést a munkavállaló. Mi az eredmény? Az, hogy csalások történnek. Például ön vállalkozó ként kényszerítik a munkavállalót 24%-ban, aztán a határozott időszerződések 16%, vagy 15%-ban kiküldik, 13%-ban részmunkaidős, gyakorlatban túldolgoztatják 11%, vagy 10%-ban alvállalkozói szerződésre dolgoznak, vagy pedig ankol behívható rendszerben dolgoznak 7%-ban. Ez mutatja, hogy milyen veszélyes volt már a válság előtt is a munka piaci feltételrendszer. Sajnos azóta csak romlott. A társadalmi pilléreknek a ö, tiszteletben tartása, és a Göteborgi konferencia, amit erről szerveztek, ezt említette a kolléganő, megmutatták, hogy mennyire fontos lenne egy társadalmi alap. Az európai sajtóban gyakran látszik, hogy nincsen a tagállamoknak elkötelezettsége, hogy gyakorlatban is tiszteletben tartsák ezt a fajta szociális pillért. Ez nagyon aggasztó. Én ezt tisztán kimondom, de mindenképpen védenünk kell a munkavállalók jogait. A bizottság a liberalizációt támogatja. Ugyanakkor azonban a társadalmi partnereket meghívják a tárgyalásokra, és azt mondják nekik, hogy harcoljunk a bürokrácia és a bizonytalanság ellen. De a következtetés csak egy lehet. Az atipikus szerződések sajnos nem oldják meg a problémákat, a munkanélküliséget, sőt, szegénységet okoznak. A társadalmi pillér igazából csak egy füst, egy árnyékkép, nem valóság. Így aztán e mögé bújva folytathatódnak az atipikus szerződések és egyéb illegális munkavállalási formák. Ezt a problémát nem lehet megoldani a tagállamokban, magukban. Azonnal politikai szinten kell döntéseket hoznunk. Amikor a parlamentben jelentést készítettünk ez ügyben, akkor azt mondtuk, hogy az alkalmazás méltóságteljes kell, hogy legyen, védje a munkavállalót és családját, és hangsúlyoztuk azt, és nagy többsége meg is szavazták a parlamentben, hogy a megfelelő irányba kell haladnunk. Az ILO-nak kell a szabályrendszerét követnünk, amely kimondja, hogy méltóság teljes, teljes munkaidős foglalkoztatás kell, hogy legyen a cél, védeni kell a munkavállalókat, biztonságot kell teremteni nekik, és a véleményüket szabadon ki kell, hogy mondhassák, illetve az életüket befolyásoló döntésekbe bele kell, hogy tudjanak szólni. Nők és férfiak is egyaránt. Ez lenne az első lépés. Az uniónak olyan politikákat kell teremtenie, amely ösztönzi a társadalmi párbeszédet, az összefogást. Ezzel biztosítani kell, hogy mindenki megfelelő jogokkal rendelkezzen, és szabadon, félelem nélkül vállalhasson munkát. Ehhez megfelelő stratégiákra van szükség, és el kell törölni a szindikátusok ö, uralmát. Gyakorlati megoldásokra van szükség, és hagy emlékeztessek rá, hogy az alapvető emberi jogok kartájának szellemében mindenkinek joga van az foglalkoztatáshoz, és ö, ahhoz, hogy ez határozatlan idejű legyen. A társadalmi állam, a méltóság teljes állam, az a feladatunk. De a társadalmat, és itt a házat is ösztönözni kell arra, hogy erősödjenek azok a hangok, amelyek nemzeti és uniós szinten is olyan jogszabályokat szeretnének, amelyek védik az ilyen szerződéseket. Még 30 másodpercen van. Szeretnénk egy olyan keretirányelvet, amely kimondaná a méltóság teljes munkavégzés kötelezettségét minden munkavállaló számára. Ezen kívül támogatjuk, hogy az Európa tanácsnak a kartájához csatlakozzunk ezügyben, és egyesítsük az erőinket. Végül a szerződéseket módosítani kellene, hogy legyen egy protokoll, egy jegyzőkönyv része, amely kimondja a munkavállalással kapcsolatos jogokat és védelmi jogokat. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen, hogy áttekintette a Foglalkoztatási Szakbizottság álláspontját és ismertette az ön véleményét azzal kapcsolatban, hogy Európában eh, miként kezeljük a eh, bizonytalan foglalkoztatási formákat. Eh, Becker úrnak el kellett mennie, úgyhogy előbb kellett átvennem. John, Jude Ken Darling vagyok, szocialista, a európai parlamenti képviselő, a petíciós szakbizottság tagja. Van most egy kis időnk a kérdések feltevésére, arra ösztönözném a kollégákat, hogy ragadják meg az alkalmat. Kérem, hogy rövidek legyenek a kérdések, és akkor a válaszok is rövidek lehetnének. Igen, köszönöm. Három kérdésem lenne a saját országommal kapcsolatban. jogszabály változások vannak-e az időszakos foglalkoztatási forma terjedése mögött, mint Spanyolországban, illetve jellemző Lengyelországra különösen, vagy olyan a helyzet, mint más országokban, illetve a a lengyelországi helyzet hasonlítható-e más EU tagállamokhoz, Eleonora? Köszönöm szépen, Jude. Mindenkinek köszönöm az előadását. Olyan témáról van szó, ami tényleg nagyon fontos, alapvető fontosságú, nagyon érzékeny, hiszen sok ember bizonytalan helyzetben dolgozik Európában és Olaszországban, és nagyon nagy a felelőssége az intézmények képviselőinek, hiszen évekig nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel és a dolgozók méltóságával, jogaival alapvetően tehát elhanyagolták a munkavállalói jogokat, most paradigmaváltási szándékot tapasztalunk, annak érdekében, hogy a verseny mindennél fontosabb legyen, pedig a munkában is fontos a méltóság tiszteletben tartása. A korpus normatívó jelentősen csökkent, különösen a tagállamokban, azzal az egyetlen céllal, hogy a rugalmasság, a flexibilitás javuljon, de valójában a, a biztonság lerombolása árán sikerült csak a rugalmasságot javítani. Teljesen figyelmen kívül hagyták az évek során azt a sor panaszt, ami érkezett. Például a petíciós bizottságban egy csomó petíciót küldtek be. Sok diszkriminációnak vagyunk tanúi a határozott és a határozatlan idejű szerződésre dolgozók között. a 99-70-es irányelv egy nagyon színvonalas szabályozás európai szinten, és megadja a megfelelő útmutatást ahhoz, hogy a rugalmasság ne legyen még inkább lázálom a munkavállalók számára. Köszönöm, Valéna asszony. Igen, jó napot kívánok, köszönöm szépen. Én csak az Eurostat statisztikáira szeretnék emlékeztetni. Ugye 1,7 millió szegény ember él az Európai Unióban. Néhány évvel ezelőtt mások voltak a számok, de 2020-ra javítani kellene ezeken. Néhány kérdésem lenne, nem tudom, hogy tudnak-e választ adni rájuk. A bizonytalan, prekárius szerződések, amelyek Európában a válság óta jöttek létre, mennyit tesznek ki, tehát hány ilyen szerződés létezhet 2008 óta. Aztán átérve a nők helyzetére Ugye 10% ponttal alacsonyabb a foglalkoztatottságuk, sokkal több a munkanélküli közöttük, és a falusi, vidéki környezetben élő nők különösen prekárius helyzetben vannak, nincs is róluk adat sajnos vannak egy órás szerződések is. Tehát ennyire méltánytalan, méltatlan ö, foglalkoztatási ö, formák. Tehát a háborús állapotokat idézi ez Spanyolországban, a dolgozó szegények szörnyű helyzetére hívnám fel a figyelmet, és a családjaik helyzetére. Nyoklis kollégának, görög előadónak gratulálok a munkájához. A szociális védelemről és a kollektív megállapodásokról, tárgyalásokról beszéltél, esetleg elmondanád, hogy mi a helyzet a módosítókkal. Úgy tudom, hogy a jelentésből néhány hivatkozás kikerült a nehézségek miatt. Igen, Martán úr, igen, köszönöm szépen, néhány észrevételem lenne, mielőtt feltenném a kérdésemet az ausztriai előadásnak sajnos csak a végét hallottam. Valójában mi a helyzet Európában, szociális és foglalkoztatási téren? A Harc törvényekkel kezdődött ez Németországban, és aztán minden európai tagállam követte a németeket, tulajdonképpen a 28 tagállam követte a németek példáját, mert Európából az az ukáz érkezett, hogy modernizálni kell a munkapiacot, munkaerőpiacot, vagyis végletekig kell rugalmasítani a 20% akik a legszegényebbek a társadalomban szenvedték meg leginkább a válság hatásait. Ugye a részmunkaidő foglalkoztatás kiváló eszköz lenne, de most gyakorlatilag kötelezővé vált a részmunkaidő, mert hogyha valaki két félállást vállal, akkor nem kell járulékot fizetnie. Mi a következménye ennek a vásárlóerőre? Spanyolországban a szolgáltató szektorban 22-33 százalékkal csökkentek a fizetések, a fizetések. Tehát ez igaz az iparra, az építőiparra is. Tehát nagyon liberális irányban haladunk, a versenyképesség a munkaerőn múlik, rugalmasnak kell annak lennie. 95%-ban így van az én országom, és követi Spanyolországot. 95%-a a szerződéseknek, amelyeket Spanyolországban kötnek, kevesebb, mint egy hónapra szól. Ezt akarjuk. A szociálpolitika persze nem az EU hatásköre, jó lenne, hogyha legalább megosztott hatáskör lenne annak érdekében, hogy ö, legyen igazi európai dimenzió ebben is. Aztán ami engem érdekelne még, nagyon érdekes a Renault modellnél, ö, érdekes lenne a vásárlóerőre gyakorolt hatás megvizsgálni az osztrák példa kapcsán. Köszönöm, nekem is lenne észrevételem ezzel kapcsolatban, amit Európában tapasztalunk, az egyenlőtlenségnek a társadalmi kohézióra is van hatása, illetve arra, hogy mennyire bíznak az emberek a közintézményekben, a munkaerőpiaci intézményekben, az Európai Uniós intézményekben és nagyon sokan gazdasági szempontból vizsgálták ezt a helyzetet, de a munkavállalás bizonytalan formái politikai kockázatot is jelentenek, hiszen nagyon veszélyes politikai mozgalmak csírázhatnak ki belőlük. Erről is érdemes lenne vitát folytatni. A következő panelből lopok el egy kis időt, annak úgyis én vagyok a levezető elnöke. Nagyon Röviden fogom csak bemutatni, amit mi teszünk. Kanéva asszony, nagyon röviden esetleg, egy percben. A Euro. Köszönöm. A Eurofoundhoz intézem a kérdésemet. Meg tudják mondani, hogy a görög munkavállalók 78%-a esik a vitatott kategóriába, vagy a szerződés miatt, vagy a bérezés miatt, és és az európai dél számára miért nem kezelik kiemelten ezt a problémát? Köszönöm. Rendben akkor tehát egy kis időt elveszünk a következő panel idejéből, de nagyon szigorú leszek, a kalapácsot is fogom használni. Mm, Biletta mm, asszony, kérném, hogy másfél percben reagáljon a kérdésekre. Tudom, hogy ez nagyon kevés idő. Az utolsó kérdés megválaszolására nincsen uh, olyan számadat, amit így kapásból, fejből tudnék mondani, de meg fogom küldeni a képviselőasszonynak a megfelelő adatokat. Azt hiszem, hogy a legtöbb kérdés célzott volt, úgyhogy lehet, hogy inkább majd később reagálnék a válaszok után. Nem tudom, hogy lesz-e alkalma rá, de nagyon örülök a szolidaritásnak, hogy a többi kollega javára lemond az idejéről, Magda asszony. Tehát akkor gyorsan végig szaladnék a kérdéseken. Valessa úr kérdésére válaszolva, a lengyel jogszabályok nem változtak úgy, hogy ilyen eh, jelenséget ö, eh, okozzanak. Az egyetlen dolog, amit megállapíthatunk, az az, hogy a közszféra is rombolja a foglalkoztatási normákat. Tehát nagyon sok köz jellegű szolgáltatást kiszerveztek a magánszférába. és azok az emberek, akik jól védett munkahelyeken dolgoztak a közférában, cégeknél helyezkedhetnek csak el, ott viszont mindennél fontosabb a költség, megtakarítás. A második kérdés, ezzel kapcsolatban nagyon gyakran gondoljuk, hogy csak Lengyelországra jellemzőek ezek a kényszervállalkozási formák, meg nagyon rossz feltételekkel kötött szerződések. De sajnos ez nem így van, nagyon hasonló a helyzet a legtöbb tagállamban, hanem is mindegyik EU tagállamban. Melyek lehetnek a jogszabályi meghatározói a prekárius munkavégzésnek? A jelentésből nagyon sok minden kiderül, közgazdasági szempontból, mert közgazdász vagyok, nyilván a munkaerő felvétel és elbocsátás eljárása költsége, hogyha ezt lejjebb lehet nyomni, akkor nyilván megpróbálják lejjebb nyomni, ez gazdaságilag racionális. A második pedig a különböző szerződéseket sújtó adó kulcsok és az adó megtakarítás lehetősége. Aztán sokat beszéltünk, hallottunk a franchise rendszerekről, illetve az időszakos munka kiközvetítőkről, és ez tényleg jelentős jelenség. Ami az egyenlőtlenséget ért is sokat hallottunk róla, néhány számadat az elmúlt években a határozott idejű szerződések terjedésével nagyon megnövekedett a fizetésbeli különbség is. A munkanélküliségből azonban sikerült kiemelni sok embert, és ettől viszont csökkent az egyenlőtlenség. Köszönöm, Gleisner úr. Köszönöm szépen először is. Igaz az, hogy más a helyzet Németországban, Ausztriában, Svájcban más a helyzet, mint más országban. Ha megnézzük itt a helyzetet, ez a helyzet nem átruházható olyan országokra, ahol a válság súlyosabb hatással járt. Mindezenek ellenére meg vagyok arról győződve, hogy mindenki számára lehetőség van a jó részmunkaidős foglalkoztásra, ezt nem lehet azonban kikényszeríteni, ezt nem lehet elrendelni. Nagyon fo- fontos látni azt, hogy célkonfliktus van a magis ö, színvonalú munkák és a magas mennyiségű munkák között. A krízis által sújtott országban az volt a gond, hogy nem volt elég munkahely, és szerintem még mindig jobb, hogyha atipikus foglalkoztási forma van, mint hogyha semmilyen nem lenne. És pontosan ez volt az alap elgondolás azon reformoknál, amelyeket Németországban véghez vittek. Ezt el lehet utasítani, vagy sem, de ezek a reformok sikeresek voltak, növelték a foglalkoztatottságot, a bevételeket is növelték, és csökkentették a szegénységet. Összességében örülök annak, hogy úgy tűnik, hogy Európa most már túl lép a válságon. Az Eurostat legutóbbi adatai azt mutatták, hogy az EU-ban a szegénység, a szegénység fenyegetettsége csökkent, az EU és a tagállamai nemzetközi összehasonlításban nagyon szociálisak, az EU és tagállamai Japánnal, az USA-val szemben azt mutatják, hogy nem csak, hogy itt nagy a szociális kényeltettség, hanem nagyon erős a szabályozási rendszer, tehát globális szempontból nincsen semmilyen fajta hiányosságunk. Rendben, köszönöm. És most pedig Sziri Kiotis úr nagyon röviden. Először a válságból most lábalunk ki. Aztán a kollégáknak mondom, igen, van különbség a társadalombiztosításban a szerződések között. Pontosan azért nem tértem ki erre részletesen a múltkori jelentésemben, mert voltak annak korlátai. Aztán az úgynevezett szabad piac. A szabad piac rugalmas. A rugalmasság azonban bizonytalansághoz vezet, ezért kötelező szabályokra van szükség. Nem tudunk stabilitást biztosítani Európában, hogy a környezetet védjük, miközben nincsenek társadalmilag kötelező előírások az államok számára, hogy hogyan védjék a munkavállalókat. Ezért mondtam, hogy erről beszélni kell itt a parlamentben. Thank you very much. Nagyon köszönöm. Szeretném azzal zárni eh, Becker eh, úr helyettesítését, hogy köszönetet mondok az előadóknak és a hozzászóló képviselőknek, most pedig eh, a saját jogomon fogom levezetni a második panel munkáját, E, két mondatban hadd szóljak magamról is, mielőtt megválasztottak európai képviselővé, e, választott e, tisztviselője voltam az Európai Szakszervezeti Konfederációnak. A szakszervezeti világban azt tapasztaltam, hogy a bizonytalan munkavállalói világ nagy nyomást gyakorolt azokra, akik eh, standard munkavégzésben voltak, alkalmazottak voltak, eh, és eh, egyfajta konfliktus alakult ki. Nem tudom, hogy mennyire derült ez ki az eddigiekből. A második dolog pedig, hogy Anglia keleti részét képviselem, talán ez a legszebb régió Angliában, de hírhettek vagyunk arról is, hogy eh, az idén mi váltunk a nulla órás fővárosává Angliának 2016-17-ben 30%-kal eh, növekedett a száma az ilyen szerződéssel dolgozóknak. 45 ezeren vannak most ebben az Egyesült Királyságbeli régióban. Nagyon prekáriós szerződéssel dolgoznak tehát ők, és ez elvezet bennünket a második panelhez, ami pedig szakértők véleményével ismertet meg bennünket. A petíciós szakbizottság múltjából petíciók alapján bizonytalan formában dolgozó panaszai alapján határozatidős szerződésekkel való visszaélésekről lesz szó. Gleisner úr beszélt a rugalmasság és a biztonság közötti egyensúly szükségletéről. Az első előadó olyan Hudson lesz, az élelmiszeripari szakszervezettől az Egyesült Királyságból, aztán Kirsten Howard fog beszélni az Európai Élelmiszeripari hm, Szakszervezeti Föderációtól, aztán Vincenzo de Michele, aki jogász és jogtudós, a rövid távú szerződések szakértője, Sergio Galleano követi őt, petíciósokat képvisel, illetve Michael Ashbrook, aki az európai intézmények szerződéses ügynökeinek a szószólója, és az Európai Bizottság képviselője is reagálni fog a ma elhangzottakra. Tehát Ilyennek adom meg a szót 10 percre. Nyugodtan beszélhet kevesebbet is öné a szó. Köszönöm, megpróbálok amennyire csak tudok gyorsan beszélni. Nyilván a nulla órás szerződés nem jogi kifejezés, igazából olyan munkavállalási formákat takar, ahol csak az elvégzett munkáért fizetnek, rendelkezésre kell állni, és nem lehet más munkáltatóknak dolgozni, pedig közben nem garantálják a, munka, a munkát. A, egy más szintre helyeződik így az, az erőviszony, ami a munkáltatók munkavállalók között egyébként is megvan. Decline. Egy alkalmazott csak elfogadhatja, vagy visszautasíthatja ezt a munkavállalási formát, de visszautasítja, semmi garancia, hogy legközelebb megint ajánlanak neki. A nulla órás szerződéseket természetesen gyakran a támogatók azt mondják, hogy ez egy igazi szabadpiaci megoldás. A valóság az, hogy elterjedt, és gyakran használják, és gyakran megakadályozzák ezzel, hogy biztonságot élvezzen a munkavállaló és igazából így kiszolgáltatottá válik. Az alkalmazottak, akik így dolgoznak, 83%-a legalább 6 hónapig dolgozik, 65%-uk két év vagy hosszabb ideig. Igazából ez egy szerződés arra, hogy elkerülje a munkáltató a felelősségvállalást. Akik így dolgoznak, azoknak a 42%-a szólhat csak bele a munkaidejébe, 38% még többet szeretne dolgozni, és hangsúlyozzák, hogy gyakran a minimál bért sem képesek megkeresni. Tehát a törlesztéseket, a számlákat, élelmet, iskoláztatást, stb. stb. Az Egyesült Királyságban ösztönző még a munkáltató számára, hogy nulla órás szerződést kínáljon, az, hogy igazából visszautasítható ez a szerződés. Igazából arról van szó, hogy az emberek nem igazán sokat tudnak arról, hogy mivel jár ez a szerződés. Hogy megértsük a kértést, nagyon fontos, hogy hogyan beszélünk az ilyen szerződésekről. Gyakran értelmezhetetlen a nyelv, amin beszélnek ezekről. Uh, the fact is that zero's concept... Az a, cél, az a tény, hogy a nulla órás szerződéseket mindig úgy ajánlják, hogy fogadd el, vagy fuss el. Igazából rákényszerítik az embereket, hogy elfogadják ezt a szerződést. Valóságban nincsen munkáltató munkavállalói dinamika ez ügyben. Igazából a munkáltató nirvánában él, a munkáltató pedig kiszolgáltató Teljes mitosz az, hogy a munkavállalók örülnének az ilyen szerződéseknek. A törvény előtt alkalmazottnak minősül az, aki elfogadja ezt a szerződést, valójában nem az. Igazából ezek a szerződések nagyon gyakran nem adnak semmiféle folyamatosságot az alkalmazottnak. Az alkalmazotti státusz igazából kiszolgáltatott, hiszen így nem vehetnek föl kölcsönt, se házat nem tudnak vásárolni, hiszen nem védettek. Gyakran ezek a szerződések igazságtalanok, elveszik a jogokat az alkalmazottaktól, igazából ugyanolyan jogokat idézőjelben adnak, mint az önfoglalkoztatottak. Az alkalmazottak Igazából csak úgy választják ezt a szerződést, mint hogy egy börtönlakó azt vállalja, hogy benn marad a rács mögött. Hogyha megnézzük azt, hogy ezek az emberek hogy lehetnének önfoglalkoztatottak, nézzük meg az übereseknek a példáját. A rugalmasság csak a munkáltatónak kínál rugalmasságot, úgy kezeli az alkalmazottakat, mint hogyha önállóan foglalkoztatott legyen. És igazából körülbelül évente 12 ezer fontos fizetéssel számolhatnak. Ez azt jelenti, hogy az ilyen szerződéssel dolgozók 40%-a a minimál megélhetési szint alatt él. A munkahely biztonsága fontos lenne a munkavállaló számára, és a szervezet számára is, hogy az erőfeszítéseket díjazhassa a munkavállaló felé. De itt ilyen ösztönzőkről nem lehet szó, ezért felporul az egyensúly, ezért a munkavállalók nem elkötelezettek a munkavállaló és a munkahely felé. Én úgy gondolom, hogy ha a munkaadó nem kötelezi el magát a munkavállaló felé, vice versa, ez miért valósuljon meg. Ez pedig ez azt jelenti, hogy a szolgáltatások területén is kellene, hogy létezzen egy kölcsönösség, az exkluzivitás. Az Egyesült Királyságban 2013-ban kiderült, hogy az zéró órás alkalmazottak 9%-a kizárólagossági szerződés írt alá, további 15% csak néha vehetett igénybe munkavállalást máshol, és 24%-ra vonatkozott valamilyen arányban a kizárólagosság. Ezek a kizárólagossági bekezdések megint csak a munkaadók érdekeit szolgálják. A brexit kapcsolatban is elhangzott, ez is épp olyan eltorzítása a politikai realitásnak, hiszen igazából ezeknek a szerződéseknek a költsége tovább hárítódik az egyéni munkavállalókra. A kizárólagossági bekezdések nem ösztönzik az oktatást valójában, A kutatások azt mutatják, hogy az alkalmazottak többsége alacsonyan képzett, alacsonyan fizetett, és igazából nem keresnek jogorvoslatot az Egyesült Királyságban. Az, hogy az Egyesült Királyság kormánya azt mondja, hogy jogorvoslatot keresnek, igazából véleményem szerint nem valós, bár a kormány azt hiszi, hogy az. Igazából a jog csak a munkáltatót védi, hogy továbbra is kizsákmányolja a munkavállalót. Aztán a kormány azt mondja, hogy legyen egy etikai eljárási kódex a nulla órás szerződésekre. Nem meglepő módon azt mondják, hogy a munkáltatókat vonjuk be a szabályok lefektetésébe, mivel ők adják a problémának a teljességét, ezért ez egy hamvába holt javaslat. Minden esetre az a tipikus eljárásokat nem lehet ilyen módon rendbe hozni, hiszen akik ki akarják használni a szabályokat, kifogják a jövőben is. Ez pedig azt jelenti, hogy jogorvoslatot nem kaphat az egyén, pedig sérülékenyek és kétségbeesettek. Egy ilyenfajta etikai alkalmazási kódex nem gyógyír semmire. A probléma az az, hogy visszaélnek a nulla órás szerződése. Nem segít ezen egy jogszabályrendszer. Akik legitimizálni akarják ezt az igazságtalan alkalmazási formát, azok tévednek. A következőket kellene tenni. Minden nulla órás szerződést munkáltatói szerződésnek kellene automatikusan tekinteni, és így a 99-es munkáltatói viszonyra vonatkozó jogszabálynak megfelelnének. Ez kivenni a bizonytalansági elemet a szerződésből, és védeni a munkavállalókat is. Teljes mértékben be kellene tiltani a kizárólagossági bekezdéseket, és egy idő eltelte után hagyományos szerződési lehetne ezeket alakítani. Ez a négy évre legalább szóló szerződések esetén már opció az Egyesült Királyságban. Igazából fel kellene emelni a szavát a munkavállalóknak a nulla órás szerződések hosszú idejű használata ellenében. Az európai szociális partnereknek is védeni kellene a munkavállalókat, az alkalmazóknak pedig be kellene, bele kellene gondolniuk, hogy hosszú távon határozatlan szerződéssel hogyan alkalmazhatnák a munkavállalókat. A nemzeti minimálbérre vonatkozó szabály kimondja, hogy az is munkaidőnek számít, amikor valaki a munkahelyén tartózkodik, bár munkát nem végez. És itt abba is hagyom. Köszönöm. Kerstin Howard. Meg is adom a szót Kerstin Howardnak. Ugyancsak 10 percre. Köszönöm szépen, Judith. Kerstin Howard vagyok. A mezőgazdaság, turizmus területéről képviseljük eh, a munkavállalókat, és mi vagyunk az egyik olyan szervezet, amely petíciót nyitott be a mcdonalds dolgozók érdekében. Több ezer munkavállalót eh, tömörítenek ezek a szervezetek, és a McDonald's egyik legnagyobb munkaadó ezen a területen mindannyian ismerjük, hogy milyen körülmények között kell dolgozni, főként fiatal munkavállalókról van szó, 25 év alatti munkavállalókról van szó, 42%-uk az Egyesült Királyságban 21 év alatti, főként migrációs háttérrel rendelkező munkavállaló nagymértékben nem standard munkaszerződésekről van szó, nulla órás szerződésekről, ebben a szektorban az Egyesült Királyságban több mint 90%-uk nulla órás szerződéssel dolgozik. Nagyon nagy a csere az emberek között, nagyon nagy a, a, a mozgás az emberek között, nagyon alacsony a képviselet, ez amiatt is van, hogy nem um, standard a munka szerződések aránya a ezen um, gyorsítami láncok 80%-a franchise, nem, uh, nincsen minimálbér, itt nincsenek igazi adataink itt, de megpróbálunk itt tanulmányokat végezni, és remélhetőleg eredményekkel járunk a jövőre ezzel kapcsolatban. A három petíciót illetően ilyen jól felvázolta az Egyesült Királyságbeli helyzetet. Én a belga helyzetről szeretnék beszélni, az úgynevezett a flexi jobokról, a rugalmas munkákról, a munka rugalmas munkákra vonatkozó törvényt 2005-ben fogadták el, a belga szakszervezetek a belga alkotmánybírósághoz fordultak, hogy töröljék el ezt a törvényt, sajnos szeptember végén azonban ez a bíróság ezt helyben hagyta, nem törölték el ezeket a törvényeket. Azt láthatjuk, hogy főként a um, turizmus, illetve a vendéglátó szektorban alkalmazzák ezt a fajta munkaszerződést, és igazából egy robbanás volt, 500%-kal növekedett egy éven belül ezen a munkaszerződések alkalmazása, és ennek megvan minden hátránya, nem kapnak fizetett szabadságot, nem részesülnek a kollektív szerződésekből. Az is rossz, hogy ezek a flexi jobok -ok most már más szektorban is alkalmazhatóak lesznek Belgiumban. Nem igazán örülünk ennek a fejleménynek. Szeretnék köszönetet mondani a két kutatónak azért, hogy ennyire mi elemzést végeztek a gyors petíciók esetében. Örömmel olvastam a következéseiket, ajánlásaikat, a nem standard foglalkoztatási formák igazából a munkavállalók terhelik a kockázatokat, más kérdések is felmerülnek, például adókerülés, ezt is láthatjuk, hogy a nemzetközi szereplők ezt használják, tehát ez mindenképpen egy lose-lose, tehát mindenki számára vesztes helyzet. Arra van szükség, hogy itt a különbözőséget, a hiányokat áthidaljuk. Hallhattuk itt, hogy itt vannak gondok a Um, másodlagos jogokkal, kötelező érvényű szabályokra van szükség mindenki számára, mindenkit egyenlően kezeljenek, függetlenül attól, hogy milyen a státusza, a származása, vagy az, hogy hol dolgozik. Ebbe minden beletartozik az a tipikus uh, uh, munkaszerződések, vagy a digitális platformok. Előrelépést kell tennünk, főként az európai szociális jogok pillérek kapcsán. Arra kell törekednünk, hogy mindenkinek írásos munkaszerződése legyen, és legyen bejegyzett társadalmi biztosítása az első naptól kezdve. Szerintem így egy jó első lépést tehetnénk annak irányába, hogy le lehessen küzdeni mindenfajta atipikus, bizonytalan, be nem, be nem jelentett munkát, és hogy megfelelő munkát lehessen mindenkinek biztosítani. És erre egy keretet kellene teremteni. Mindennel egyetetek, amit elmondtak, amit Eduard vagy Judith is elmondott. Reméljük, hogy a petíciók, illetve a petíciós szabizottság munkája is segíti majd ezt a vitát illetve a helyes irányba történő előrelépést, mert mindannyian egy tripla A szociális Európát szeretnénk. Köszönöm, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy időt takarított meg számunkra, ez elnökként számomra mindig örvendetes. Azonnal is a szomszédjához fordulok, Dimikiela úrhoz 10 perc. Köszönöm szépen, Az én előadásomban, amit ugye megosztottam a petíciós szakbizottsággal, ez egy hosszú jelentés tulajdonképpen, amiben összefoglaltam az Európai Bíróság bíráskodási gyakorlatát a keret megállapodás két legfontosabb klauzulájával kapcsolatban a 99-es, 70-es számú irányelv szól ugye a határozott idejű szerződésekről. Hogyha megnézzük az egész bírósági esetjogot, és azt is, hogy milyen előzetes döntéskérésekkel fordultak a luxemburgi bírósághoz. Itt én is személyesen részt vettem a munkában, olasz bíróságok. Nos, nyugtalanító dolgokat tapasztalhatunk. A petíciók száma és minősége is ezt jelzi, amelyek továbbra is nyitva önök előtt. A luxemburgi bíróság ítéleteinek többsége a négyes cikk ről, vagy azzal kapcsolatban, illetve az ötös cikkel kapcsolatban, tehát itt a preventív intézkedésekről van szó, amelyek arra irányulnak, hogy visszaéljenek a határozott idei szerződésekkel, illetve a különböző óv intézkedésekről van szó. Tehát ezek az ügyek nagyon sokszor a közszférát érintik. Az első a mangold ítélet volt, 2005. októberében hozták. Iskola példa volt ez, ami egy csomó kellemetlenséget vetett fel a bíróságon, illetve a tagállamokban, különösen Németországban, ugyanis a luxemburgi bíróság igencsak bírálta a német megoldást. a Mangold ítélet nélkül, illetve a Deutsche Lufthansa határozat magánszektorra vonatkozó ítélet nélkül a bírósági ítéletek igazából nagyon kritikusak. tagállamok, tíz tagállam, Görögország, Nagy-Britannia, Luxemburg, Franciaország, Spanyolország, Lengyelország, Románia, stb. Tehát ennyi érintett tagállam volt előzetes döntéskérésben érintett. Tehát kiderült, hogy ezekben az országokban prekárius formában foglalkoztatja a közféra az emberek egy részét. Tehát nyilván felvetődik a kérdés, hogyha a petíciók egy nagy része ma a bizonytalan közférában történő foglalkoztatásra vonatkozik, és még ilyen nulla órás szerződések is vannak közöttük, amelyeket ugye Nagy-Britanniában találtak fel, illetve Olaszországban ö, is ö, ilyen logika szerint működik a, az időszakos munkavállalás. Ö, Szóval felvetődik, hogy a 99 évi 70-es irányelv alkalmazását miként ellenőrzik. A tagállam nem, tehát maga sem a saját foglalkoztatására sem alkalmazza az irányelvet. Hogyha minden tagállam munkáltatóként megkerüli az irányelvet, akkor az irányelvnek semmi értelme. Tulajdonképpen az összes ítélet, az összes határozat erre mutat rá. A 99 évi 70-es irányelvet gyakorlatilag nem tartják be. A közszolgálatban, a tagállamokban. Pedig éppen, hogy a tagállamoknak kellene be kellene tartani, és ezt az Európai Uniónak ellenőriznie kellene. Felvetődik a kérdés, hogy a 99 évi 70-es irányelvet módosítani kell-e, ahogy Olaszországban felvetődik, hogy az olasz alkotmányt módosítani kell-e. Az ö, olasz ö, alkotmány egy bizonyos részeit nem megfelelően alkalmazzák, viszont ezt az irányelvet az Európai Bizottság hanyagsága miatt nem tartják be a tagállamok. Az Európai Bizottság sem tartja be az ötös cikket az időszakos munkavállalói esetében a tagállamokkal szemben a bizottság egyáltalán nem lép fel, így a bíróságnak kell ezt kimondania. A tagállamok tehát maguk okozzák a bizonytalan foglalkoztatást azzal, hogy nem megfelelően alkalmazzák, ültetik át az irányelvet. 2015. február 26-án a luxemburgi nagyhercegséget is elmarasztalták a 99 évi 70-es irányelv nem megfelelő alkalmazásáért. az, hogy 2014. május 7-én a tárgyaláson pontosan ezekről a preventív intézkedésekről volt szó a bíróság tárgyalásán a mi semmit székünk és ezt állapította meg. A nemzeti bíró a közösségi bíróhoz fordult előzetes döntéskéréssel, ugyanis a nemzeti ö, jogalkotó megszüntette, sőt megakadályozta ö, a megfelelő ellenőrzést az ilyen ö, szerződések esetében. Ezért az Európai Bizottságnak kellene ellenőrzést biztosítani. Az Európai Bizottság viszont az irányelvát nem ültetése miatt a bírósághoz fordult. A petíciós szakbizottság előtt számos esetben az iskola ügyben, illetve az adóhatóság vonatkozásában többször felvetődött, hogy az Európai Bizottság azt állítja, hogy nem kritikus a helyzet. Vagyis hamis információkkal szolgált a petíciós szakbizottságnak, és konkrétan rosszul ismertette az Európai Bíróság több ítéletét. Nagyon súlyos ez a jogok védelme szempontjából. 2015-ös semmitőszéki ítélet kimondta, hogy az irányelvet alkalmazni kell. A petíciós szakbizottság viszont archiválta gyakorlatilag a jogsértés témáját. az irányelvet, tehát nem alkalmazzák. Olaszországban olyan helyzet alakult ki, hogy az úgynevezett önkéntes munkaügyi bírák nem számítanak beosztott munkavállalónak, mert a négyes és az ötös klauzulát az Európai bizottság a saját érdekei szerint értelmezi. Így aztán a tagállamok miért is tartanák be az irányelvet. Konklúzió, nagyon súlyos, nagyon komoly a probléma, ugyanis egy ilyen helyzetben, amikor a bizottságnak súlyos szerződésen kívüli kötelezettsége van, a 99-es irányelvvel kapcsolatban. Hogyha az Európai Parlament petíciós szakbizottsága nem lép fel, akkor nagyon sok közszűzviselő fog az európai intézményekhez fordulni, mert az Európai Bizottság nem teljesítette be a szerződés őreként a feladatát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon kemény üzeneteket hallhattunk az ön hozzászólásában. A két utolsó hozzászólónk következik, akik petícióban nyújtókat képviselnek. Először Galliano, majd pedig Ashbrook úr. Az előttem elhangzott előadások beszámoltak kritikus problémákról a bizonytalan munkavégzés keretében. De Mikéle ügyvéd úr előadása, illetve az Eurofound is bemutatta a helyzetet a közszférában, illetve a magánszférában. De Mikéle úr kifejezetten Olaszországról beszélt, a közszféra helyzetéről ugye a 2008-as válságot megszenvedte a közféra. Hogyha most megnézzük, hogy milyen petíciósokat, panaszosokat képviselek, én összegeztem az olaszországi helyzetet. Összességében mintegy 290 ezer ember, 30 ezeren az egészségügyben dolgoznak. Én teljesen elfogulatlan vagyok a különleges régiókban is több mint tízezren vannak ilyen helyzetben. Szicília a legnagyobb speciális státuszú régió, 14 ezren vannak prekárius helyzetben. Tizenhat ezren a szociális szférában, nagyon sokan alul fizetettek és nem fizetnek megfelelő társadalombiztosítási járulékot. Tehát nagyon nagy a száma a pénzügyminisztérium összegzése szerint is az ilyen munkavállalóknak más szektorok közül kiemelném a az ápolókat, ők a leggyengébben képviselt réteg, ugyanakkor az orvosok között is megtaláljuk ezt a fajta munkavégzési formát. Nem lehet nem hangsúlyozni, hogy a közszolgálat minden területén megtalálhatóak a prekárius foglalkoztatottak, illetve minden eh, régióban egészen Valdaosztáig. Erről egy európai ítélet is született, a francia-svájci határon elhelyezkedő kis régióról van szó. Harminc hat hónap a maximális időtartama az ilyen szerződéseknek. 20 25 évig is eltart azonban, amíg ilyen formában dolgoztatják az embereket időnként. Az, hogy meghaladják a 36 hónapot, a, annak is betudható, hogy a versenyvizsgák lebonyolítása nem megfelelően történik. Az oktatásban 2012-ben például Szicília eh, régióban több mint 30 éve nem szerveznek versenyvizsgákat. stabilizálódott 2009 óta ezeknek az embereknek a száma. Az Európai Bíróság ítéletet is hozott, és nagyon kevéssé javult a helyzet az elkövetkező e, évek során. Ugye nem csak a határozott idejű e, szerződésekről van szó, hanem más e, flexibilis foglalkoztatási formákról is. Így próbálták betölteni a közigazgatásban megürült helyeket. Hát közszolgálatot végeznek ezek az emberek, a fizetésüket már több mint hat éve nem emelték nem csak a szám nagyon magas, hanem a megdöbbentő, hogy például az úgynevezett tiszteletbeli bírák is ebbe a kategóriába esnek. A luxemburgi bíróság most vizsgálja ezt a helyzetet. az alkotmánybíróság fel is szólalt a versenyvizsgák elmaradása miatt. A közszolgálat átalakítása a nagy törvényel megkezdődött, de ez még elég, elégtelen, nem hoztam meg a várt eredményeket. Nincs előírt kötelezettség, csak nagyon részlegesen oldja ez meg, tehát az olasz prekariátus problémáját. Csak arra emlékeztethetek konklúzióként, hogy nagyon súlyos kihatással van több százezer embernek az életére ez a bizonytalan munkavállalás az első lakáshoz jutás is kitolódik, nagyon nehéz családot alapítani, gyermekeket vállalni. Ebben a helyzetben az európai a, intézmények által hozott 99 évi 70-es irányelv kellene, hogy e, eszközül szolgáljon, de most az Európai Bizottságnak ezt módosítania kell, vagy legalábbis örködnie kellene az alkalmazásán. Prefer Elnézést, hogy sürgettem önöket. De most azonnal rá kell térnünk Michael Ashbrookra, aki a szerződéses tisztviselőket képviselő. Sok diát átugrok, annak érdekében, hogy időt spóroljunk meg, hogyha több információt szeretnének, akkor a Petitől ezt megkaphatják, tőlem személyesen is megkaphatják. Igazából egy órán belül is megkaphatják um, Luxemburg tér 8 alatt, ahol vehetnek nekem egy italt. Oh, please don't deduct this from my time. It seems to be stuck. Can it be? Úgy tűnik, hogy egy kicsit leragadtunk az elején. Na, mindig ez történik. Most nézzük. Nem, nem, nem történik semmi. Nos, hát ez, ez e, jön a megszólításokból, minden lerobban. Na most mi lesz akkor? Can I get there? Oda ülhetnék?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 Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztelt média képviselők, tisztelt bizonytalan helyzetben lévő barátaim. Ezt is átugorhatjuk, átugorhatjuk ezt is. Az, hogy automatikusan kirúnak embereket hat év után, azután, hogy tapasztalatot tettek szert, az óriási veszteség, kevés cég tenné ezt meg, hogyha valaki bevált hat éven át, aztán hirtelen rájönnek arra, hogy már nem jó, hát mi ennek az értelme? Az Európai Bizottság eh, nagyon keményen küzdött azért, hogy megtagadja az alapvető jogok kartájának jogait a saját munkavállalóival szemben. Ez mutatja a Strak ügyben a két eh, esetben történt fellebzés, fellebezés is, de a, eh, mégis győzött Stark, és a bizottság pedig veszített keményen. Létezik a határozatóra szóló munkáról szóló irányelv, amely eléggé egyértelmű, ez kimondja, hogyha valaki ilyen szerződéssel dolgozik, ugyanolyan jogokban részesül, mint a határozatlan idejű szerződéssel, kivéve azon eseteket, amelyek természetesen korlátoznak bizonyos szempontból. Igen, a diszkrimináció elve. Nos, az etika, hát itt, hogyha megnézzük, hogy mit csinálnak a mm, tisztviselőkkel, hát el lehet felejteni, hogy valaki Luxemburgban házat vegyen, hogyha határozat idejű szerződésre rendelkezik, még igazából egy kis garzont sem tud bérelni, mert nem akarnak a bérbeadók bizonytalan helyzetű személyeket. Ez a valóság, nem tudom, hogy a gyerekekre ez hogyan hat ki. Van még egy nagyon fontos kérés a részünkről, hogy még inkább nyissák meg a belső versenyvizsgákat a határozatlan, határozott idejű szerződésre rendelkező tisztviselők számára. 2006 ban néhány szerződéses tisztviselőnek ezt megnyitották, de szeretnénk ezt a lehető legjobban megnyitni minden tisztviselő számára, mindenki ugyanazokat az esélyeket kapja meg. Ez fontos, mert az emberek 25%-a a belső versenyvizsgák után munkát kap, viszont hogyha a külső versenyvizsgán vesznek részt, csak 1%, tehát nem tudom meg a jobb arány. És ha megnézzük a szélesebb ö, kontextust, Kirk Darling beszélt erről, hogyha megnézzük a politikai oldalát mindennek, ez a határozott idejű szerződés dolog aláássa az EU-t a különböző képviseleteket. Szerintem a populizmus kialakulásához is az is hozzávezetett, hogy um, az emberek eh, félnek, nem mernek felszólalni, könnyen belerúgni egy bevándorlóba. Még egy dolog, amit szeretnénk, az az, hogyha mindenki egyformán hozzáférne a bizottság belső munkaerőpiacához, tudnunk kell, hogy milyen um, munkák állnak rendelkezésre, szeretnénk ezekre pályázni, nem több pénzt akarunk, csak több tiszteletet, több kedvességet, és egy kicsit több igazságosságot köszönöm, és találkozzunk a Luxemburg tér 8 alatt. Köszönöm szépen! Ashbrook úr mindig ennyire színes, és ez első alkalom, hogy itt az Európai Parlamentben, hogy valaki meghívott bennünket így egy italra, hát nem tudom, lehet, hogy a szerződéssel itt lévő tisztviselők ezt megtehetik. Most meghallgathatjuk um, itt a válaszokat rá rengeteg kérdésre. A bizottság részéről három képviselőjük van itt jelen. Mindannyiuk 5-5 percet kapnak, hogy megválaszolják ezeket a kérdéseket. Ha szeretnék ezt felosztani egymás között, ezt megtehetik az első hozzászóló Pokorni úr lesz a foglalkoztási főigazgatóság részről, aki részlegvezető. Nagyon fontos ez a meghallgatás, és nagyon jó időszakban érkezett ez, hiszen Göteborgban elfogadtuk a szociális pillért, és az egyik nagy kezdeményezés az az, hogy a bizonytalanságot csökkentsük a munkavállalók körében az Európai Unióban, és hogy javítsuk jogaikat. A rövid hozzászólásomban csak két megközelítésre szeretnék koncentrálni, amelyeket mi a bizottságnál követünk ezen probléma megoldására. Már beszéltünk arról, hogy létezik a határozott szerződésre vonatkozó irányelv, és jogalkotási módon nyomon követjük a szociális pillért, főként a a munka szerződésre vonatkozó irányelvet. A, az említett bizonytalan munkák esetében fontos megérteni azt, hogy eh, itt van egyfajta egyensúly annak irányába, hogy a munkavállalók eh, jogait javítsuk, illetve hogy támogassuk a rugalmasságot, amely pozitív lehet a munkaerőpiacon a munkahelyteremtés szempontjából. Tehát itt egyfajta kompromisszum van, mind a három irányelv célja az egyenlő bánásmód, és ez az, amely alapján az Európai Bíróság is elítélte a különböző bánásmódot a határozott és határozatlan idejű szerződések között, főként a munka feltételek esetében, és ide tartoznak olyan kérdések, mint a foglalkoztatói nyugdíj, a bérezés szintje, az elbocsátási politika, az előreléptetés, oktatásba való részvétel, és a kompenzáció szintje, amit fizetni kell akkor, hogyha valakinek felmondják a szerződését. A második rendelkezését meg kell vizsgálnunk, a határozott idejű irányelv tekintetében, hogy meg lehessen akadályozni azt, hogy túlságosan alkalmazzák ezeket a szerződéseket, akkor, ha nincsen valamilyen fajta eh, nemzeti megfelelő, akkor ennek a szerződésnek az alkalmazását meg kell indokolni, egy maximum időszakot kell meghatározni, vagy maximális arányt, hogy hányszor lehet ezt meg ö, eh, hosszabbítani. Le kell fektetni, hogy ki tartozik a munkavállaló hatája alá, egyre inkább ez kívást jelent, hiszen a, um, nagyon nehéz meghatározni a foglalkoztató, a, a dolgozó, um, illetve a különböző platformokon dolgozó um, személyeket. Nem lehet olyan szigorúan behatárolni a dolgozó definícióját, hogy ez akadályozza az irányelvet, és ez nagyon fontos volt, ugyanis a bíróság elé kerül egy olyan eset, amely Olaszországhoz kötődik. A második dolog az az, hogy ki az a munkavállaló, a egyenlő szempontjából nehéz meghatározni, hogy kihez kell hasonlítani, ugyanis a diszkrimináció két különböző fajtájú határozatali szerződésre vonatkozik. Mi a célja a különböző egymás követő határozott idejű szerződéseknek? Nagyon sok petíció ban azt láthatjuk, hogy nem formális alapokon nyugszik a megkülönböztetés, vagy a határozott idejű szerződéseket nem lehet olyan esetekben alkalmazni, amikor állandó igényekről van szó, és a végső kérdés pedig, hogy milyen fajta jogolvasat elérhető azok számára, akiket diszkrimináltak, vagy állandóan ilyenfajta szerződéseknek voltak kitéve, nincs automatikus joguk a teljes határozatlan foglalkoztáshoz. Itt a jogorvoslatnak a kérdés a számos esetben előfordult már, és ez a bíróság előtt van. Azt láthatjuk, hogy nagyon sok petíció, főként spanyol, illetve az petíciók esetében továbbra is megvizsgáljuk például a belga, vagy az Egyesült Királyság beli gyorsétterem mekre vonatkozó petíciót, és itt majd mindenképpen visszajelzünk a szabizottságnak az olasz esetekben, amit itt elmondtak, itt ellenőrizzük azt, hogy milyen fajta új jogszabályokat fogadott el Olaszország nyáron, és majd választ adunk a szabizottságnak és arról is választanunk, hogy egy szabálysértést írtunk-e, vagy sem. A Szentóró esetet is megvizsgáljuk, ami a bíróság előtt van, amely a megfelelő végkielégítésről rendelkezik. Ami a szociális pillért illeti, röviden, jelenleg a jogszabályok megakatása folyik, konzultálunk a szociális partnerekkel, és azután pedig megállapodást kívánunk létrehozni, és a a written statement directive esetében pedig azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehetne tisztázni azoknak a státuszát, akik például nulla órás szerződéssel dolgoznak. És még egy nagyon fontos kérdés, milyen minimű jogokat kell biztosítani annak érdekében, hogy a bizonytalan helyzetet csökkenteni lehessen. Hallhattunk gyakorlatokról, amíg, amelyek által csökkenti lehet a bizonytalanságot, de növelni lehet a rugalmasságot, a munkaerőpiacot. Tehát ilyen javaslatokról tárgyalunk a szociális partnerekkel, és a jogotási javaslatot az év végére várhatjuk, és adom a szót most a kollégámnak. So, Mr. Kalini. Kalini úr. Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez én előadásomban Alapvetően azzal foglalkozom, hogy a bizottságnál szerződéssel dolgozó ügynökök milyen helyzetben vannak, hiszen én vagyok a felelős, a vezetője annak az egységnek, amely felveszi őket. a 2004-es jogszabályváltozásokkal jött létre ez a fajta munkavégzés azelőtt más kisegítő személyzet néven futó prekárius munkavállalók dolgoztak, gyakorlatilag ugyanolyan időtartamra vonatkozik a szerződésesek munkáltatása. A határozott szerződéssel dolgozók körülbelül 10%-át teszik ki a bizottság összes teljes állományának, és olyan ö, funkciókat töltenek be, amelyek elég ö, specifikusak, ö, tehát eltér az ő munkájuk a köztisztviselők munkájától. És más a kiválasztási eljárás is, mint a köztisztviselők esetében. Mi úgy gondoljuk, hogy a szerződéses munkavállalók nem csak nélkülözhetetlen szerepet töltenek be, de jól is szabályozzák az ő munkavégzésüket, ugye rendszeresen halljuk, hogy mennyi ideig fog tartani a szerződésük, ez nem igaz az ő esetükben, pontosan lehet tudni a feltételeket a 2004-es változások óta. 6 év a maximális időtartam, ez teljes mértékben megakadályozza a kizsákmányolását a határozott idejű szerződéssel dolgozóknak. Egy másik fontos tény az időtartammal kapcsolatban a bizottság úgy jár el, hogy a különböző határozott idejű szerződések összességében és ide tartoznak a nemzetek, nemzeti hatóságoktól hozzánk küldött emberek is összességében nem haladhatják meg a hét évet és ez átláthatóságot biztosít számukra, illetve a bizottság számára lehetővé teszi, hogy kiegyensúlyozottan menedzselje a szerződéses ügynököket. Egy másik fontos szempont, amiről Ashbrook kollega beszélt, a versenyvizsgák lehetősége, hogy a szerződéses munkavállalók is közhisziselővé válhatnak, ami a számokat illeti. Én vitatnám Esbruck úrnak a statisztikáit, nem néhány, hanem 30 ember vált köztisztviselővé 2016-ban, úgy, hogy előtte szerződéses munkavállalók voltak. Nyilván tudják, hogy megvan a korlátja a szerződéses munkavállalók felvételének, és van egy alapszempont a bizottságnál minden munkavállaló esetében, ugye, hogy egy adott ország lakosságából kell, hogy kikerüljön, Tehát nem lehet akármilyen származású szerződéses munkavállalót felvenni, mert ez nagyon felborítaná a földrajzi egyensúlyt. Fontosak ezek az ülések, hiszen a szakpolitikákról és a szabályzásról is így eszmét lehet cserélni. Öttinger biztos, emlékeztetnék rá, nemrégiben a szerződéses munkavállalókra vonatkozó szabályok megváltoztatásakor kötelezettséget vállalt rá, hogy a jelenlegi bizottság mandátuma lejárta előtt egy újabb versenyvizsgát fognak szervezni. Uh, köszönöm. úr, köszönöm szépen elnök asszony, ha megengedi, akkor néhány dologra visszatérnék, amit a panaszosok vetettek fel, hogy jobban értsék a 99 évi 70-es irányelv működését az Európai Unió szerződéses munkavállalóra vonatkozóan. Ugye azt hallottuk, hogy folyamatosan a bizottság a strák ügyben vereséget szenvedett a bíróság előtt. Nos, ez a helyzet egy kicsit más volt. A, az irányelvek ugye nem az intézményeket szabályozzák, vagy legalábbis nagyon korlátozottan vonatkoznak csak rájuk, közvetlenül csak az egészségügyre és a biztonságra vonatkozó irányelvek vonatkoznak közvetlenül az intézményekre. A srák ügyben arról volt szó, hogy egy szabadságolási előírás be nem tartása egészségügyi károkozással járhatott, és ezért vesztettük el az eljárást a bíróságon de alapjában véve nem közvetlenül hatályosak az irányelvek az európai intézményekre. Ami állandóan felvetődik a petíciókban, a panaszosok, tehát a személyre hányják minden munkáltatónak, így az Európai Bizottságnak is, hogy nem tartják be a hat éves időkorlátot pedig ez egy keretmegállapodás, ami nem közvetlen hatállyal érvényesül az intézményekre, de ennek ellenére teljes mértékben betartjuk a 2004-es, 2013-as köztisztviselő jogállás szabályozás is betartja ezeket. Az, az irányelv mellékletének ötös klauzulája előírja, hogy időkorlátot kell alkalmazni a kumulált határozott idejű szerződések teljes időtartamára. Pontosan ez történt, tehát a jogalkotó szándékának megfelelően három év a maximális időtartam, mondtuk a bizottságtól, és aztán mivel hogy ezzel nem voltak elégedettek, három évről áttértünk a hat évre, hogy színvonalasabb állományjal tudjunk dolgozni. A második dolog, a bíróság sosem vonta kétségbe sem a jogállást, sem a foglalkoztatásnál a határozott idejű szerződések használatát, hogyha ez indokolt volt pontosan ez történt. Két ítéletet hozott a bíróság nemrégiben, és mind a kettő a Euphoria és a US ügyben és elutasította a szakszervezetek beadványát a közszízviselő jogállás alkalmazásáról volt szó a Kuszuk és a Maria López ügyekben is ez történt. Tehát nem csak, hogy a jogalkotó nem követett el hibát, hanem következetes volt, és a bizottság alkalmazta a szabályozást. Ami a belső versenyvizsgákat illeti, kiegészíteném az elhangzottakat. Nem csak, hogy földrajzi egyensúlyt kell szem előtt tartani, hanem a nepotizmus kockázata ellen is fel kell lépni. Hogyha szerződéses munkavállalók jelentkeznek versenyvizsgára, őket ugye ismerik már a munkakörnyezetben. Tehát fontos az egyensúly érdekében ezeknek a kollégáknak az esélyét korlátozni. Köszönöm. Köszönöm. Nyilvánvaló volt, hogy 8 hozzászólóval egy panel nagy kihívás lesz. Kifutunk az időből. Akik hozzá szeretnének szólni, Kérném, rövidre fogják, tényleg. Eduard és Evi asszony. Remarque d'ensemble parce que je viens... Néhány összegző észrevételem lenne, Rock úr nagyon pontosan fogalmazott, de én jogalkotó vagyok, európai képviselő, tehát Nyilván mi is követtünk el e, hibákat, amikor a jogalkotó megszavaz egy szöveget, akkor van a szöveg, és van a szöveg szellemisége e, nagyon fontos, hogy mi jogalkotók is e, elgondolkozzunk rajta, mert időnként a jó, a még jobbnak az ellensége, ahogy a francia mondja. A határozott idejű szerződések arra szolgálnak, hogy amikor van egy csúcsidőszak, akkor többen dolgozhassanak egy helyen, vagy hogyha hiányzik, betöltetlen egy poszt, akkor be tudják azt tölteni, de ez általában nem 5 év, meg 6 év. Hogyha ezek a missziók folyamatosan meghosszabbodnak, akkor mitől lesz kivételes egy ilyen határozott idejű munkavégzés? Tehát, hogyha valaki hat évig ott dolgozik, és akkor utána ugye egy jól képzett emberről van szó, de most már ugye hat év eltelt, szegényként magának most már távoznia kell, és akkor helyette fölvesznek valaki mást, aki pontosan ugyanazt a munkát fogja végezni. Tehát ettől tarthatatlan a dolog, tehát valóban én a bizottsághoz fordulok, lehet, hogy az irányelvet is újra kellene olvasni, hogy a szellemiségét megértsék. Köszönöm. Eleonora. Igen, köszönöm. Én viszont azzal foglalkoznék, amit a bizottság az olasz ügyről, esetről mondott. Egyszerűen nem hiszem el, hogy még mindig kivárás van, még mindig értékelés zajlik. 2010-ben indult az eljárás az iskola ügyben, katasztrofális helyzet alakult ki az oktatási rendszerben Olaszországban. Tehát még mindig zajlik ez az eljárás, és az Európai Bizottság úgy gondolom, hogy nem végzi a munkáját, ki kellene vizsgálnia, hiszen egyértelmű, szembeszökő módon sértették meg a 99-es irányelvet, de sem Olaszország, sem a többi tagállam nem alkalmazza az irányelvet, és ezt állapították meg a bíróságon is. Tehát hatékony intézkedésekre van szükség a szerződések abúzív használatának szankcionálására úgy gondolom, hogy ez az euroszkepticizmust erősíti, nagyon fontos, hogy a parlament politikai álláspontot is elfoglaljon. Én azt javaslom, hogy a következő plenáris rendjére vegyük fel ezt a témát. Köszönöm szépen, Mireszle. Köszönöm. Milyen hatása nem standard alkalmazási formának a munkaerőpiacra, és általában a szereplőkre, és az ILO mit tehetne az ügyben, hogy biztosítsa, hogy minden alapvető jogot és másfajta jogot élvezhessenek azok is, akik atipikus szerződéssel kerültek felvételre. A létező ILO standardokat hogyan lehetne módosítani? az Unióban, mik a hiányosságok ezen a területen. Elnök, köszönöm. És köszönöm Forenza asszony. Nagyon röviden fogok fogalmazni. Köszönöm szépen, hogy a szakbizottság vendégeként itt lehetek épp igyekszem követni a, azt a petíciót, amiben érintve is e, ért, érzem magam. Ugye már tíz éve folyik ez a, az oktatási rendszerrel kapcsolatos eljárás. Szeretnék köszönetet mondani a petíció benyújtójának. Úgy gondolom, hogy a 99-es irányelv megsértése teljesen evidens, és a petíció benyújtói nagyon jól bemutatták, hogy vagy az Európai Bizottság, vagy az olasz kormány felelőssége egyértelműen felvetődik úgy gondolom, hogy fel kell gyorsítani a folyamatokat, mert közben a Jobs Act meg a Bonus Call a törvényé válnak. We have... Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, hogy csak a képviselők kaphatnak már szót, mert 10 percünk maradt a válaszokra. Úgyhogy tényleg fegyelmet követel ez a panelistáktól én úgy gondolom, hogy a kérdések többsége a bizottsági kollégákhoz intéződött, de ha lehetne, akkor csak egyikőjük szóljon hozzá, az Emberi Erőforrások Főigazgatósága, és maximum egyetlen percet kap mindenki, mert még az elnökünknek is szót szeretnénk adni. Tessék! Köszönöm, ami a bizottságnál dolgozó szerződéseseket illeti, két dolgot kell tudni róluk. Először is konkrét szakismeretekkel rendelkeznek leginkább a kutatási főigazgatóság alkalmazza őket, olyan szerződéses ügynökök, akik kutatók, PhD-vel rendelkeznek, különleges szaktudásuk van. Nyilvánvaló, hogy amikor olyan kérdésről van szó, ami tudományos jellegű, nagyon változnak az igények, a bizottság 5-6 évig esetleg rászorul egy adott tudományképviselőjére, de aztán már másra van szüksége, tehát rugalmasságot kell fenntartanunk, arról se feledkezünk meg, ez a második indok, és az előadásokban is érintették, hogy miközben sok tagállamban nincsenek versenyvizsgák, vagy nehezen tudják megszervezni őket, ami a bizottságot illeti, ami EPSO nevű struktúránk minden évben tart versenyvizsgát, és a szervezéses munkavállalók ezeken mindig részt vehetnek. Köszönöm, Konni úr. Köszönöm szépen. Volt két megjegyzés az olasz tagoktól arról, hogy a bizottság nem követi nyomon az olasz országban elkövetett jogsértéseket a határozott idő szerződésekkel kapcsolatban. A vizsgálat folyik. A jogsértési eljárásoknak az a célja, hogy konform legyen az adott tagállamnak a jogrendszere a közösségi joganyaggal, és most tájékoztattak minket, hogy az olasz fél reagált, és módosítja a határozott idejű szerződésekre vonatkozó szabályokat. Úgyhogy most már a, szerződ, a bizottságon a sor, hogy kiértékeljük, hogy valóban így konform lesz-e az olasz rendszer az irányelven, és következtetéseket fektessünk le. Folytassuk, folytatjuk a munkát, és még csak néhány hete folyik ez a munka. Aztán az új munkavállalási formák hatása és az ILO szabályrendszere. Készült egy tanulmány, ezt ismertették az ülés elején, nagyon jól összefoglalta a trendeket, kihívásokat. Készült a bizottságnak is egy analitikus dokumentuma, a Written Statement dokumentum, amely a bizottságnak az álláspontját mutatja be ezen az, ebben az ügyben. Köszönöm. Köszönöm. Kérem, tartsák be az egyperces határidőt. A bizottsággal nagy lelkűbb voltam. Ashbrook úr. Csak az ILO-ról mondanék valamit. Így kapásból is tudom, hogy a 98-as konvenciót minden tagállam ratifikálta, még Nagy-Britannia is, az 50-es években. De a bizottság nem ratifikálta. Úgy tűnik, hogy felettállónak érzik magukat, úgyhogy ez a viszony az ilo bizottság között. Köszönöm, Galiano úr. Nagyon röviden egy szempontot. A Madia törvény 2017. május 25-én értem, hogy november végéig a bizottság nem tudta megvizsgálni a bizottság így működik. Jó lenne, ha sokkal gyorsabban működne. De Mikéle úr. Nagy kihívás ez a parlament előtt is. E, Isten hét nap alatt teremtette a világot, öt nap alatt a bíróság is elmarasztalta az Európai Bizottságot. Gyors megoldásra van szükség, nem csak az olasz közszolgálatban, hanem a többi tagállamban dolgozó prekárius munkavállalók helyzetének javítása érdekében. Yes. Igen, Nekem nem a kérdést, de nekem van egy kérdésem. Mi lesz most a nyomon követése? Mit fog tenni a parlament és a bizottság? Jól értettem, hogy a belga és az Egyesült Királyságbeli gyors élelmi láncolatokat illetően követik az eljárást, adnak választ. Nem tudom, a kérelmezőkkel is megosztják a válaszokat? mert a Business Europe részéről, a munkáltatók részéről nem volt itt senki. Tehát hogyan követjük nyomon mindazt, ami elhangzott a meghallgatáson? Hogyan kapcsolódik ez a jövőbeni munkánkhoz? Köszönöm. Igen, igazából nincs mit mondanom, miért ne? Elnök, rendben, csoda történt, és még hat óra előtt befejeztük, úgyhogy köszönetet szeretnék mondani a panelistáknak. Hagy mondjam el azt, hogy én, mint képviselő itt a PETI szakbizottságban, nyitva tartjuk a vonatkozó petíciókat, és figyelemmel követjük őket. Ezért aztán a mai nap csak egy eleme a vitának. Építkezünk azokból a tapasztalatokból, amiket ma szereztünk, és beiktatjuk a parlamenti munkába. Mindenféle más szakbizottságban is dolgozunk, és Azt hiszem, hogy a petíciók által felvetett problémákat más területen is megvizsgálhatjuk. Elfogadtunk egy állásfoglalást pontosan a veszélyeztetett munkavállalókról. És mi, képviselők, látjuk, hogy védelemre szorulnak, mert negatív Európa számára szociális Európa számára, a kohézió számára, a kontinens számára, a gazdaság számára, ez a fajta munkavégzés. Ha belegondolok a választók körzetemben, ahol a legmagasabb az Egyesült Királyságban, a nulla órás szerződések aránya, viszont ugyanakkor nagyon hiányoznak a főiparágak is, ezért fölmerül a munkavégzés minősége, Becker úr is mondta, nagyon sok minden kötődik ehhez, amitre nem tudtunk kitérni, de hosszú távon alássuk az Európai Uniót az ilyen szerződésekkel. És az utolsó megjegyzésem igazából egy toxikus helyzet alakult ki a veszélyeztetett munkavállalók körében veszélyezteti mindent, és alapvető fontosságú, hogy a szavak gyakorlattá váljanak. A szociális pillérnek várom a jogi következményeit, és nagyon jó, pontosan befejeztük az ülést, szerintem ez soha nem történt meg, úgyhogy Ceciliának még megadom a szót az elnöknek. Köszönöm, és köszönöm mindenkinek. Sajnálom, hogy délután nem tudtam itt lenni, de hagy hangsúlyozzam, hogy valóban a petíciókból indultunk ki, és a petíciók jól tükrözik azt, hogy a munka világában mik a trendek, mik a kihívások. És ennek tudatában kell lennünk. Veszélyeztetett munkavégzőnek lenni nagyon érzékeny terület, az egész életére kihat a munkavégzőnek. Így aztán alapvető fontosságú lenne, hogy az EU-s intézmények, a tagállamok, a munkáltatók, a munkavállalók minimálisra szorítsák az atipikus szerződések számát. Legyen ez a közös célunk, hogy a méltóság teljes, autonóm, egyenlő munkafeltételeket preferáljuk. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, és nagyon örülök annak, hogy ez a bizottság ma sok időt szánt erre a témára. A C politikai egységnek is köszönöm, hogy ezt a tanulmányt, ezt a nagyon jó minőségű tanulmányt közé tették. Ez a jelentés most nagyon hasznos lesz nem csak a szakbizottság tagjai számára, hanem az egész intézmény számára, <clears throat> és az állampolgárok számára, a tagállamok számára. Köszönöm, és egy kis fény az alagút végén. Azt hiszem, hogy a szociális pillér kezd valósággá válni. Ez nem egy elérhetetlen állam, hanem kézzel fogható valami. So, let's take this afternoon as a very good point of the... Úgyhogy ezzel az üzenettel útjára is engedem önöket, ez vár még ránk. Köszönöm szépen, és még van két percünk, úgyhogy ab, élvezik ezt a két percet, és szép estét mindenkinek!